bonjour à tous installez vous on va commencer cette réunion de la sous commission elkezdjük az ülést kérem a kollégákat hogy foglaljanak helyet Obiorski úr volt a mai meghallgatás kezdeményezője, és köszönöm azoknak, akik megjelentek, hogy megjelentek. A mai témánk egy szakértőkkel folytatandó eszmecsere az emberi jogok dimenziójáról a földközi tengeri térségben. Tudjuk nyilvánvaló, hogy a földközi tengeri térségben ez a folyamat kissé most elakadt a gazaövezetbeli konfliktus miatt, és társ elnökünk sincs emiatt most itt, a brit kolléga, és több ülést, több folyamatot most befogyasztottak ideiglenesen. Napolitánom asszony fogja megkapni a szót, hogy a parlamenti jelentés szerzőjeként számoljon be nekünk a, gá- a helyzetről, illetve arról a késedelemről, ami a Gáza övezetbeli események miatt történtek, történt. Februárban fogunk állásfoglalást elfogadni, február 18-án ebben a témában a demokráciáról, az emberi jogok érvényesüléséről, a földközi tengeri térségben és az emberi jogok erősítéséről. Most az a feladatunk, hogy a már meglévő barcelonai folyamat által elindított eszközök segítségével felépítsünk egy olyan mechanizmust, amely a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését erősíti a földközi tengeri térségben. Új szabályok vannak az EU számára a földközi tengeri térség vonatkozásában nagy regionális projektek indultak, és arra teszünk most kísérletet, hogy megértsük, hogy milyen befektetésekre van szükség ahhoz, hogy ezek a célok valóban hatékonyan érvényesüljenek. Pascaline Napolitánónak adom meg tehát a szót, utána pedig Dupladen Morál, Moral kolléga fog beszélni, aki a közelkeleti és a déli földközi-tengeri térség relaxbeli szakértője. MSZR úr is itt van. Az Európai Rendőri Tanulmányok Központjának vezetője, és Michel Szügyáná is, aki pedig az Európai Emberi Jogi Földközi-tengeri Hálózatnak az elnöke. Köszönöm szépen! Elnök asszony a szót mondja Napolitánó asszony. Jövő héten Brüsszelben a parlamenti jelentésről szavazunk. A földközi tengeri térségben kialakítandó unióról. Tudjuk, hogy valóban akadozás van most a folyamatban, és az új intézmények felállításában, amelyet az egyezmény tervezett, de úgy gondolom, hogy a parlament, ahogy mindig is tette, konstruktív módon fog hazajárulni a folyamat újralendítéséhez, előrelendítéséhez, koherens politikát fog megfogalmazni, még akkor is, hogyha egyes aspektusok tekintetében ö, nem értünk teljesen egyet. Ezek nagyon bonyolult kérdések, és az egyes ö, tagállamok nem osztják mind ugyanazt a véleményt, főleg a földközi tengeri tagállamok nem. Mondhatnánk, hogy variábilis geometriáról beszélünk. Be, vannak különböző intézkedések, amelyek már működnek, csak sok közöttük a párhuzamosság, és gyakran nem tudni, hogy valóban ö, integrált részét képezik-e ezek az intézkedések az egésznek. A tanács úgy döntött, hogy az földközi tengeri térség számára létrehozandó unió megfogalmazást elfogadja. Ez a barceloni folyamat során megfogalmazottokhoz képest egy újítás. Július 14-én 2008-ban a Párizsi csúcson fogadták el ezt a kifejezést, és a Márszei külügyminiszteri konferencia is megerősítette azt. Ennyit tehát magáról a fogalomról. Korábban arról beszéltünk, hogy barcelonai folyamat, kötőjel, unió a földközi tengeri térség számára. Ez a megfogalmazás most már egyszerűsödött, megváltozott az elhangzottak szerint. És ez persze problémákat vet föl, mert a barcelonai joganyag ugye változatlan, és voltak a barcelonai folyamatnak is eredményei, de ez a keretegyezmény, amelyet a, az EU tagállamok egyes földközi-tengeri országokkal kötöttek, ö, már egy olyan dokumentumra ö, épül, amely három pillérről beszél, három pillért tervez, és amely a finanszírozást is, az egyes programok finanszírozását is, a kezdeményezők finanszírozását is a három pillér mentén képzeli el, mégpedig az Európai Unió költségvetéséből és ezt bontanák le utána regionális, szubregionális és bilaterális programokra ezeket az összegeket. Aztán itt van még a szomszédsági politika is, a déli térség országaival folytatott szomszédsági politika. Ezek általában bilaterális alapúak, cselekvési terveket dolgoznak ki ezek az országok, bizonyos konkrét feltételrendszer érvényesítése mellett, amelyek között ott szokott lenni az emberi jogok érvényesítése, a jogállamiság fejlesztése, és így tovább. Ez a politika, ez az irány, ez a trend, tehát megmarad. Tehát amit most hozzáadunk, az tényleg egy új dolog, a földközi tengeri térséggel folytatandó új típusú politizálás, és hozzájárul az új megközelítéshez egy új elv, az, hogy konkrét projekteket kell megfogalmazni. Mit is jelent ez? Ezek az új programok amelyekhez persze új titkárságot kell majd létrehozni, teritoriális alapon működő programokat, politikákat fognak folytatni, annak érdekében, hogy jobb legyen a teritoriális integráció és multilaterálissá váljanak a programok. Az egész földközi tenger térségét érintsék. Ez azt jelenti, más szóval, hogy itt az integrációra fontos hangsúly helyeződik, a gazdasági, környezeti, technológiai integrációra, és nagyon konkrét projektek fogalmazódnak meg, és programok az egész térség számára tehát. Ahhoz, hogy ezeket a kezdeményezéseket támogatni, pénzügyileg támogatni lehessen, ahhoz azt is le kell szögezni, hogy itt nem pusztán európai pénzek fognak majd forogni, hanem bilaterális támogatásúak lesznek a programok, tehát részt kell vennie a déli partnerországoknak is a finanszírozásban. és amit az egyes tagállamok, illetve az EU központi költségvetése fizet, azt ki kell egészíteni magán alapokból származó pénzekkel, és ezt a fejleményt csak üdvözölni tudjuk, hiszen így ezek jól illeszkednek majd az általános programozás elfi keretrendszerébe. Kérdezhetnénk, hogy miért az Európai Bizottság miért nem kezelheti, irányíthatja ezt az egész új folyamatot? Erre az a válasz, hogy éppen a pénzek sokfélesége miatt a bizottság csak a költségvetési pénzek fölött rendelkezhet, és más országok pénzeiről nem dönthet nyilvánvalóan. Az Euró- a földközi tengeri térség uniója új intézményeket is létre fog hozni, hogy a barcelonai folyamat értelmében elkezdődött politikai párbeszéd folytatható legyen, Korábban ezeket az intézményeket még nem fektették le írásban, ezeknek a létét. Most a társelnökség intézménye például Egyiptomra jut majd, és az európai képviselő személye még nem egyértelmű, felmerült Sárközi elnök úr személye, aki ebben a pillanatban még társelnök, de hosszabb távon a parlament módosítót fog benyújtani a tekintetben, hogy a tanács a folytonosság érdekében egy állandóbb képviselőt nevezzen ki, míg a Lisszaboni szerződés életben nem lép, amikor pedig már az uniónak saját stabil külpolitikai intézményrendszere lesz, és hangsúlyosabb lesz a külpolitikában az EU ugye két és fél éves lesz majd az elnökség, és a külügyminiszterek, valamennyi tagállam külügyminisztere, a földközi tengeri tagállamok külügyminisztere is meg lesznek hívva az egyeztetésekre. És egyre több operatív feladatot kap majd a, a földközi tengeri unió. A parlamentnek az a véleménye, hogy noha vannak ellentmondások, látnunk kell ennek a folyamatnak a pozitív oldalát, mi ez a pozitív oldal? Az, hogy ezek a folyamatok egyértelműen egy valódi partnerség irányába mutatnak a déli országok és az Európai Unió között. A földközi tenger országai egyre inkább osztoznak az Európai Unió politikai céljaiban, és hasonló intézményeket hoznak létre. Ez nagyszerű. Emlékszem még arra, hogy a követ, a korábbi ö, jogalkotási időszakban a tanács és a bizottság verte az asztalt, hogy e, ezek, a politi- ezek mellé, a politikák mellé intézményeket is rendeljünk, és valóban intézmények, eszközök, intézkedések nélkül lehetetlen ö, e, politizálni. Párizsban végre az emberi jogok e, kapcsán és a jogállamiság kapcsán ez újra felmerült, és egyértelmű vált, hogy szükség van erre az új intézményre, az állam és kormányfők társelnökségi intézményére és a miniszteri szintű találkozókra, annak érdekében, hogy ez hogy végre valóban a központi politika részévé váljon az emberi jogok betartatása. Az Amnesty International és más a Human Rights Watch intézet és egyéb nemzetközi emberi jogi szervezetek, illetve az Euromed Right csoportja többször rámutatott ennek a fontosságára. A politikai párbeszéd elsősorban most már nem csak ezekre a kérdésekre koncentrál, hanem parlamentünk sikeresen kritizálta azt a kritériumrendszert, amelyet a tanács és a bizottság korábban kialakított, és úgy gondoljuk, hogy Izrael és Marokkóval az úgynevezett upgradinget meg kell erősíteni. A jogállamiság, mint feltétel, az emberi jogok érvényesülése, mint feltétel, alapvető feltétel kell, hogy legyen sajnos egyelőre nem képezi részét ezen országok meg is, megítélésének. 2008-ban Izrael gyakorlatilag kolonizálta, gyarmatosította Cisjordániát, illetve hát felgyorsította ezt a kolonizációs folyamatot, és ez egyértelműen az emberi jogok megsértése, és ez nincsen benne az ország jelentésben. Marokkó nagyon érdekes ország megint csak ilyen szempontból, demokrácia és emberi jogok ügyében jelentős fejlődés mutatkozik, ugyanakkor vannak rejtett konfliktusok, a nyugat-szaharai konfliktus, amelyről nem beszélünk eleget. Nyilván ezt nem könnyű megoldani, nagyon bonyolult kérdésről van szó, de itt is felmerülnek az emberi jogok. Múlt héten az egyik delegációnk ott járt, és megvizsgálta a helyzetet, és rájöttünk arra, hogy mennyire bonyolult itt az egész problémakör, az emberi jogok érvényesülése mennyire komplex probléma, problémákba van beágyazva, és hogy sajnos ez a szempont sem szerepel a Marokkóról szóló megítélésben, amikor upgradingről beszél a tanács. Egyes kollégákkal és a bizottság képviselőivel részt veszünk egy találkozón, amely Líbiával foglalkozik, Líbiával kötendő társulási megállapodással, és a tisztviselők a bizottság részéről közölték velünk, hogy ennek a társulási megállapodásnak a keret rendszere, ennek a megfogalmazása azzal a mondattal kezdődik, hogy ugyanazokat az értékeket képviseljük, és a jogállamiság értékét fontosnak tartjuk. Hát szerintem ezt jobb lenne, ha kihagynák a szövegből, mert ilyen mérvű álszentséget Líbiával folytatandó kapcsolatainkban nem szabad megfogalmazni. Szó sincs arról, hogy azonos alapon állnánk Líbiával emberi jogi tekintetben. Nézzék meg a, az ottani helyzetet. Nevetséges ez a megfogalmazás. és fennáll annak a veszélye, hogy ö, csúsztatások lesznek itt, vagy realisztikusok vagyunk, és megfogalmazzuk, hogy az Európai Unió ennél sokkal többet szeretné emberi jogi tekintetben, és Líbia ennek nem felel meg. Ugyanakkor ne lépjünk föl úgy, mint a jogalmaság és emberi jogok képviselői, hogyha belenyugszunk abba, ami ott történik. Vagy pedig hozzunk létre hatékony intézkedéseket, eszközökkel, eszközöket, amelyek révén tényleg megvalósíthatóak ezek a jogok. A társulási megalapodási kapcsán ö, európai oldalról sajnos ezt nem fogalmaztuk meg egyetlen egyszer sem, és ez lecsapódik a cselekvési tervekben is. Tehát szerintem itt semmilyen előrelépést nem értünk el. A legfrissebb felmérések is ezt mutatják, amelyeket nemzetközi civil szervezetek végeztek el, de a saját felmérésünk is azt mutatja, hogy Líbiában a dolgok nem jól, nem jó irányba haladnak. Tehát érdemes lenne egyenleget vonni, és megnézni, hogy egyáltalán tudunk-e, és ha igen, akkor milyen irányba és milyen feltételek mellett tovább lépni ebben a kapcsolatrendszerben. Tudjuk-e az ottani állapotokat pozitívan befolyásolni, vagy sem? Egyelőre meglehetősen kétséges, hogy erre képesek vagyunk. Az, az egyezmény második bekezdését soha nem hajtották végre. Szükség van tehát erre a bekezdésre egyáltalán? hogy erre a záradékra. Úgy gondolom, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy csak teljes körű európai uniós politikákba való integrációban ö, lehetnek ezek a politikák és ezek a kapcsolatrendszerek ö, gyümölcsözőek. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az országok vagy fejlődnek a saját maguk által meghatározott irányba. Ugye Dél-Amerikában látjuk ezt, hogy Európa nélkül is milyen jó irányba tudnak fejlődni. Vagy pedig erőteljes, konkrét, hatékony intézkedésekkel hatunk ezekre az országokra, hogy európai irányba fejlődjenek, de a köztes megoldás nem jó. A parlament ö, ugye létrehozta az Euromediterrán közgyűlést, a barcelonai folyamat eredményeként segítésére, és most érdemes lenne megvizsgálni, hogy ez az új fogalom unió a földközi tengeri térség számára miben hoz újat. Ugye Kelet-Európával is volt hasonló tapasztalatunk. Láttuk ott is a nehézségeket, de úgy tűnik, hogy ezeket a tapasztalatokat nehezebb átültet, nehéz átültetni az arab muzulmán világra, a muzulmán országoknak kevés demokratikus hagyománya van, és nem is nagyon törekszenek a demokratikus államiság felépítésére. Tehát akaratuk ellenére ö, nehéz a helyzetet javítani. Ezzel azt akarom mondani, hogy persze néhány kivétel van itt is, de ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösségben ezen országoknak az integrációja továbbra sem lesz gyors, bár talán oda kéne hatni, hogy ezek a nemzetközi egyezmények és az e-, ezekből fakadó ö, értékek az arab országokban is megvalósuljanak. Nem szabad ugyanolyan absztraktul fogalmazni, mint ahogy Kelet-Európával szemben tettük ezt. Meg kell nézni, melyek azok az értékek, amelyek közösek az arab országokkal, és akkor legalább egy-két pontban ö, elérjük az emberi jogok helyzetének javulását. És ráadásul ö, ezen országoknak nincsen közös nevezője, értéknevezője, mint Európában, nincs mire hivatkozni. Nem mondhatjuk, hogy ez a hogy a záradék, amelyet ugye a szöveg alá vigyeztettünk, az arab országok saját lenne, hogy azt sajátjuknak tekintenék, ez inkább európai értékeket fogalmaz meg, és gyakran az arab országok, a muzulmán országok fenyegetésként élik meg azt, hogyha mi állásfoglalásokat ö, bocsátunk ki az emberi jogok helyzetéről ezen országokban. A tanács persze teljesen másképp viselkedik, mint a parlament, mert a tanács általában legyint ránk, azt mondja, hogy ezek itt csak ugrálnak ezek a parlamentiek, attól még, még szép, jó gazdasági kapcsolatokat ápolhatunk, a tanácsnak nem igazán prioritása az emberi jogok védelme ezen országokban. Jó lenne tehát, hogyha megtalálnánk azokat a közös témákat a muzulmán országokkal, amelyek számukra is fontosak, amely, amely értékek számukra is fontosak, és akkor ezekre építve alakítanánk partnerségi kapcsolatainkat. Jelentésem végén hangsúlyozom, hogy sokkal jobb eszközökre lenne szükség, a civil társadalom erőteljesebb támogatására és intézményes támogatására. Kérjük, a jelentésben én legalábbis így fogalmazom, hogy hogy a civil társadalom hálózatainak találkozóit erőteljesebben támogassuk meg, hiszen a civil társadalmak olyan realitásokat tárhatnak föl, amelyek számunkra is újak és hasznosak. Ezekben az országokban azért működnek szakszervezetek, vannak vállalkozói szövetségek, nőjogi szövetségek, ezekkel kellene sokkal intenzívebb kapcsolatot tartanunk, és végül is strukturált együttműködést velük kialakítanunk. Azt kérem tehát a jelentésemben, hogy akár egy gazdasági szociális bizottsághoz hasonló euromediterrán szervezet álljon föl, amelyben a vállalkozók és a szakszervezetek képviselői egyaránt ott ülnek, és egy ilyen szervezet hatása, különösen a regionális kapcsolatok fejlesztése szempontjából nagyon gyümölcsöző, pozitív lehetne. Egyelőre egyenként tárgyalunk az országokkal, és azok is nagyon nacionalisták. Az ezer országokban élő nők már egyre több jogot vívnak ki maguknak, az ottani jogalkotásban is lecsapódik ez. Jó lenne, hogyha nőknek külön szerepet adnánk ebben a struktúrált együttműködésben. Persze tény az, hogy továbbra is nagyon ellentmondásos a helyzet, valamennyi uniós intézmény, amely a földközi tengerrel valamilyen módon ö, foglalkozik, most a gazai konfliktus miatt gyakorlatilag leállította ilyen irányú tevékenységét, ezért kéne most nekünk parlamentnek felrázni az érintetteket. Már volt erre példa, bizonyítottuk, hogy ha megszólalunk, akkor képesek vagyunk új impulzusokat adni és új lendületet adni, például az Euromediterrán közgyűlés működésének is miattunk új lendületet. Köszönöm szépen, Pascalina! Egyértelmű volt, amit mondtál, világosan szóltál, és nagyon sok jó ötletet fogalmaztál meg. Thomas Dubladel Malár kapja meg most a szót, aki a a jelenlegi helyzetről fog beszámolni, és azokról a mechanizmusokról, amelyek a demokrácia és emberi jogok erősítését szolgálhatják. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! És köszönöm az Emberi Jogi Albizottságnak is, és különösen Flotr asszonynak, hogy megszervezte ezt a mai meghallgatást, és persze Napolitánó asszonynak is köszönöm a barcelonai folyamattal kapcsolatban elvégzett kiváló összefoglaló munkáját, amely további vitákra ad majd alapot. Februárban lesz majd, ahogy hallottuk, az erről történő szavazás, és csak megerősíteni tudom azt, amit Napolitánó asszony mondott, hogy melyek a legfontosabb előttünk álló feladatok. E- egyetértek benne, vele ebben. 2008-ban Párizsban 43 mediterrán és EU ország ült össze, hogy megegyezzen a barceloni folyamat sikeres tovább folytatásának keretrendszeréről. Az upgrading fogalma itt merült föl, a, az államfő kormányfők szintjére emeli majd a párbeszédet, aztán a co-ownership elve is itt merült föl, a, a közös felelősségvállalás, ahhoz, hogy konkrét ez, polgárok által is megfogható eredmények szülessenek, ehhez konkrét projektekre van szükség, szemben a korábbi gyakorlattal. Az Európai Bizottság nem csak üdvözölte a csúcs találkozó eredményeit, hanem aktívan részt is vett a nyilatkozat megfogalmazásában, és úgy gondoljuk, hogy ez a csúcs találkozó nagyon fontos mérföldkő az emberi jogi együttműködésben. A végső szöveget egyhangulag elfogadtuk partnereinkkel, közös felelősséget vállalunk, a politikai pluralizmus, az emberi jogok érvényesülése és az emberi jogok teljes spektrumának érvényesülése mellett. Hallottam, amit Napolitánov asszony mondott az értékek, értékközösségről. Ez egy politikai célkitűzés, amely összhangban áll a barcelonai folyamatban már megfogalmazottakkal, de egyelőre csak cél. A bizottság aktívan ö, törekszik arra, hogy mindenféle szinten érvényesítse az emberi jogokat. A szomszédsági politikában is van ilyen szempont, a multilaterális mediterrán kapcsolatrendszerünkben is érvényesül, és fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a mediterrán térségben már ugye volt mire építeni, voltak partnerségi együttműködések, tevékenységek, amelyeket össze lehet most fogni. Ahogy elmondtam, a multilaterális keretrendszer világos célokat fogalmaz meg az emberi jogok tekintetében is, és azokat a mechanizmusokat azonban nem fogalmazza meg, amelyek által ezek megvalósíthatók. Tapasztalatunk, a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ennek a leghatékonyabb eszköze a bilaterális keretrendszer és a szomszédsági politika, amely társulási megállapodásokra alapul. Engedjék meg, hogy egy példát is elmondjak erre. Napolitánó asszony is utalt erre Marokkó kapcsán. Marokkó ugye már részt vesz az európai szomszédsági politika második fázisában, és tudjuk, hogy a szomszédsági politika nem szigorú értelemben véve bilaterális, bár a céljai ugyanazok, mint a bilaterális politikának, tehát a konvergenciára törekszik az értékközösségre, a gazdasági együttműködésre, a gazdasági teljesítmény javítására, az életszínvonal javítására. Tehát ugyanazok a célok végül is, mint az Európai Unión belül, és hasonlóak az eszközök is, az eszközrendszer is hasonló. Marokkó esetében, amely talán a legfejlettebb velünk együttműködő mediterrán ország, amely nagyon sok saját célt is megfogalmaz a szomszédsági politika kapcsán, az emberi jogok kérdését szigorúan vettük, és úgy érezzük, hogy ezzel hatást értünk el. Marokkó ö, törekszik maga is a konvergenciára, és az egyezmény, az Európa Tanácsban megfogalmazott egyezmény pontjainak teljesítésére konkrét lépéseket tesz. Az európai szomszédsági politika és ennek a cselekvési tervei a politikai párbeszédet, a politikai reformot célozza, ideértve az alapjogok, a szólásszabadság, a nők és gyerekek egyenjogúságát és az igazságos igazságszolgáltatás ösztönzését. Konkrét céljaink vannak minden partnerünkkel, hogy nekik mit kell megvalósítani a közeljövőben. Az emberi jogi párbeszédben, albizottságban, munkacsoportokban, emberi jogi munkacsoportokban működünk, Egyiptomban, Jordániában, a palesztin hatósággal, Izrael és, eh, Jord és Tunéziával is. Ezek az albizottságok ö, ö, vezettek oda, hogy a palesztin hatósággal is eh, és Izraellel is fel tudtuk venni egyszerre a kapcsolatot. Ezek eredményt hoztak, de rámutattak azon hiányosságokra is, amelyek a végrehajtás területén mutatkoznak az Európai Felekvési Terv emberi jogi vonatkozásainak végrehajtására. Áprilisban egy általános értékelést is végrehajtottunk az európai szomszédság politika megvalósításáról, és azt tapasztaltuk, hogy történtek pozitív előrelépések, de sok munka áll még előttünk. A munkamódszerünkben egy kvalitatív változás az, hogy a civil szervezetekkel is konzultálunk az emberjogi kérdésekben. Ugyanígy támogatást nyújtunk a közösségi költségvetésből is a régióbeli civil szervezeteknek, alapvetően a demokrácia és emberjogi eszköz által, de ugyanígy a szomszédság politika által finanszírozott projekteknek is nyújtunk támogatást. Úgy véljük, hogy a civil szervezeteket, a civil társadalom szervezeteit aktívan be kell vonni a reformok előmozdításába, de ugyanígy a szolgáltatások megvalósításába is, már ami a szociális gazdasági jogokat illeti. Előrelépést tapasztaltunk jó néhány partnernél, jó néhány területen, mint például a kormányzás, az igazságügyi reformok területe, ezek ugye szorosan kötődnek az emberi jogokhoz. Ugyanakkor a kép azért ezért ennél összetettebb, ha megnézzük a civil és politikai jogokat. Egyes országokban ugyanis vannak aggodalomra okot adó jelenségek, mint például a halálbüntetés, vagy az egyesülési jog korlátozása, a civil szervezetekre nehezedő nyomás, nehezíti ezen szervezetek finanszírozását, és az emberi jogi jogvédők munkáját sem könnyíti meg. Voltak példák a szólásszabadság elnyomására, különböző olyan ügyek, amelyekben újságírók újságírókat vittek bíróság elé, illetve a nők és a gyermekek jogait is korlátozzák. A választásokkal kapcsolatban is a reformok még nem felelnek meg a legtöbb országban a nemzetközi standardoknak. Éppen ezért folytatnunk kell a tagállamokkal együtt, az Európai Parlamenttel a nyomonkövetést, az emberi jogok és a demokrácia helyzetének alakulását a mediterrán partnerországokban. A konkrét eh, emberi jogi albizottság és munkacsoporti ülések mellett az Európai Unió a politikai párbeszéd keretében is kiemeli az emberi jogok fontosságát, és ugyanígy hangot ad az ezzel kapcsolatos aggályoknak diplomáciai úton, valamint egyéb nyilatkozatok formájában is. Ezáltal emlékeztetjük partner országainkat arra, hogy tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Az emberi jogi politikákat bekívánjuk vonni egyéb szakpolitikákba, és ezt azáltal kívánjuk megtenni, hogy a stratégiai dokumentumokba a 2007-től 2013 ig terjedő időszakba beépítjük ezeket. Nyomatékosítjuk az emberi jogok és az alapvető jogok tiszteletben tartásának szükségességét a mediterrán országokban is egy különleges prioritást élveznek a masrek országokban a 2007-től 2013 ig 2010-ig terjedő időszakban a nemzeti indikatív programokban az emberi jogok előmozdítása. És ezt a prioritást a félidei értékelésen túllépve is szeretnénk a prioritások között látni. Engedjék meg, hogy áttérjek a multilaterális perspektívára, amely a mai meghallgatás lényegi eleme. Úgy gondoljuk, hogy az Unió a mediterrán térségért multilaterális jellege jobban választ adhat az emberi jogok területén felmerülő regionális kihívásokra, illetve a civil társadalomban megjelenő kihívásokra. A konzultációt és a párbeszédet a civil szervezetekkel jó néhány területen folytatjuk. Úgy gondoljuk, hogy a civil társadalmat nagyobb kapacitással kell felruházni, és be kell vonni a kormányokkal és a parlamentekkel folytatandó konzultációkba. Éppen ezért az Euró-Mediterrán platformot a bizottság támogatja, és egyéb civil társadalmi hálózatokat is támogatja a bizottság. Úgy gondoljuk, hogy bővítenünk kellene a helyi és regionális szereplők kapacitását, és a célunk ezen a területen az, hogy a városfejlesztési programokat is bevonjuk ide, előmozdítsuk a jobb kormányzást, és hosszú távú városfejlesztési terveket megvalósíthassunk a térségben. Vannak közös érdekű aspektusok is, mint például a terrorizmus elleni küzdelemben az emberi jogok fontossága. Elkívánjuk mélyíteni a regionális együttműködés területén az emberi jogok aspektusait, a választások kapcsán is ezeket kiemeljük, de nem csak a partnerekkel, hanem az Arab Liga országaival is vannak szabályozási reformok is a politikai pluralizmus területén, ezek is lényegesek. Így például a Cseh külügyminisztérium, valamint a bizottság egy szemináriumot szervez a terrorizmus elleni küzdelem témájában 2008. júniusában. Így a civil társadalom képviselői, újságírók, akadémikusok és az ENSZ külön megbízottja is meghívást kap ez a szeminárium pedig rámutatott a közös érdekekre, a kínzás elleni küzdelemre, és az igazságos eljáráshoz való jog fontosságára. 2009-ben az Unió Mediterrán térségért munkaprogramba beépítettük azt, hogy ezt a kérdést regionális szinten tovább előmozdítsuk. Persze nehéz megtalálni a közös nevezőket regionális szinten, hiszen figyelembe kell vennünk a politikai realitást és a kihívásokat, amelyekkel mind tisztában vagyunk. Ugyanakkor ez nem lehet ürügy arra, hogy szemet hunyunk az alapvető demokratikus értékek és a közös értékek felett. Annak ellenére, hogy az Unió mediterrán térségért tevékenységében némi holdpont következett be, ez betudható az egyiptomi félnek. Mi úgy gondoljuk, hogy a 2009-es programot sikerül úgy végrehajtani, ahogyan azt az Euromed miniszterek miniszteri szinten tavaly novemberben Márszejben eldöntötték. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a továbbiakban is javítani kell a jelenlegi emberi jogi helyzeten, kétoldalú dimenziót és a multilaterális dimenziót figyelembe véve. Ez egy olyan terület ugyanis, amely a fellépésünket irányítja, és nem lehetünk közömbösek azzal szemben, ami a térségben történik sem a konkrét, sem pedig az általános eseményekkel szemben. Tudjuk, hogy ez nem a bizottság feladata, hanem ez közös európai intézményi hatáskörbe tartozik, tehát az Európai Parlament számára is döntő fontosságú. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dupla del Moral. Most pedig eh, Tubiana úr kap szót. Ő az Euromed civil platform képviseletében jött el hozzánk, és felvázolja azt, hogy mit tart fontosnak ezen platform szempontjából. Nem tudom, hogy röviden ki tudná fejteni azt, hogy az ön megítélésében hogyan lehetne a civil szervezetek szerepét és az intézményekkel való együttműködést erősíteni. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívást kaptunk, és felvázolhatjuk önök előtt az Euromed platform munkáját. Ez egy olyan platform, amelyben különböző tagok vesznek részt, intézményi tagok, ugye az európai intézmények képviseletében, Mindenek előtt a bizottságnak szeretnénk megköszönni a támogatást. Először is a, azt kell mondjam, hogy a barcelonai folyamat eredményeképpen nekünk, mint civil szervezetnek az a feladatunk, hogy értékeljük az emberi jogok és a demokrácia helyzetét, az előrelépéseket ezen a területen, de azt kell mondjam, hogy nem vagyunk annyira optimisták. Nagyon sok említést tesznek egy olyan országról, amelybe többé-kevésbé nyugodtan utazhat az ember, ez Marokkó. Marokkot is éri némi bírálat, de azt hiszem, hogy Izraellel és Palesztinával szemben azt kell megfigyelnünk, hogy Marokkó is egy olyan ország, ahol némi visszalépés történt a kormányzás, valamint a demokrácia elveinek megvalósítása területén. Ez pedig a barcelonai folyamat eredménye. A társulási politikák, illetve a szomszédsági politikák úgy vélem nem járultak hozzá ahhoz, hogy ezen aspektusokat lényegesen javítsák. Talán mennyiségi szinten igen, de minőségi szinten nem. Például az, hogy számítógépekkel ruházzuk fel az, igazságügyi, az igazságügyben dolgozókat, vagy képzést nyújtunk, ez rendben van, de ha ezt követően negatív ítéleteket hoznak a bíróságok, akkor az nagyon hátrányos a polgárokra nézve. Tehát nem csak mennyiségi, hanem minőségi előrelépésre is szükség van ezen alkalmazandó normák tekintetében. Biztosítani kell ugyanis a demokrácia és az emberi jogok érvényesülését. Ugyanígy megfigyeltük azt is, hogy visszalépés történt a civil társadalom szerepét tekintve a legtöbb országban. A különböző szervezetek nem végezhetik megfelelően munkájukat, a szervezetekben dolgozók üldözésnek vannak kitéve, nagyon alapos ellenőrzéseknek vetik alá őket, és gyakran befagyasztják azon forrásokat, amelyekkel ezen szervezetek munkáját kellene segíteni, akár börtönbüntetéssel is sújtják azokat, akik az ilyen szervezetekben dolgoznak. Gondolok például egyik kollégánkra, aki két évet töltött a börtönben azért, mert egy tunéziai bíróság olyan ítéletet hozott, amely olyan eseményekre vonatkozott, amikor az illető személy Franciaországban élt, és sajnos olyan szakszervezeti képviselőket támogatott, akik bizonyos követeléseket fogalmaztak meg. E tekintetben tehát nem osztjuk azt a, a döntő nézetet a haladás kérdésében, és igenis csalódottak vagyunk. Azt is megfigyelhetjük, hogy ebben a kérdésben az Unió a mediterrán térségért milyen szerepet tölt be. Nem szeretnék most arról szólni, hogy igazából egyfajta ufónak tűnt ez számunkra kezdetben, nem igazán értettük, hogy ez most a barcelonai folyamatba illeszkedik majd-e a bizottsággal való együttműködés keretébe. Nem láttuk át. Majd a vitákat követően, főleg az Európai Unióban, Franciaország és Németország közti viták következtében ez az Unió most a barcelonai folyamatot is bevonta. Ez pedig örvendetes számunkra, ugyanis a barcelonai folyamat már bizonyos vívmányokat elért. Megfelelő irányba haladt, ami a politikát illeti, valamint az alkalmazandó politikák értékelése szempontjából is megfelelőnek tűnt számunkra. Éppen ezért fontosnak tartjuk a mediterrán Uniót integrálni ebbe a folyamatba. A többi aspektus tekintetében pedig igenis komoly kételjeink vannak. Nem szeretnénk előre értékelni egy olyan kezdeményezést, amely különböző projekteket helyezett kilátásba, előmozdítva a környezetvédelmet, illetve egyéb szakpolitikákat. Szeretnénk csatlakozni ezen kezdeményezésekhez, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak fel kell vetni azt, hogy a szabadkereskedelem milyen eredményeket érhet el ezen országokkal, tehát nehéz semlegesnek maradni ebben a tekintetben. Úgy gondoljuk, hogy legalábbis egy kezdetleges szakaszban, egyfelől komoly megtakarításokat lehet elérni ezen projektekkel, de igazából nem tudjuk, hogy ez a parlament irányítása alá tartozik, vagy a bizottság irányítása alá nem egyértelmű. Ami pedig a jó kormányzást, illetve az emberi jogok érvényesülését, valamint a konfliktusokat illeti ebben a térségben. Úgy gondolom, emlékeznünk kell arra, hogy melyek voltak az eredeti elképzelések, amelyekből kiindulva az Unió a mediterrán térségért megszületett. Ez egy olyan kezdeményezés, amely teljesen befagyott, ugyanis az Izrael-Palesztin probléma miatt visszatérünk olyan problémákhoz, amelyek már kezdetben is az Unió a mediterrán térségek megszületése előtt is terítéken voltak, tehát a folyamat némileg befagyott. Sőt, azt sem értjük igazán, hogy a demokrácia, a kormányzás, az emberi jogok ezen unió keretében milyen szerepet töltenek be. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy mindaz, amit sikerült elérni, az majd megjelenik a szomszédság politika által. Vannak ugyanis konkrét vívmányok, amelyeket a barcelonai folyamat felmutathat, és ezt párhuzamba kell állítani a gazdasági és szociális folyamatokkal. Meg kell állapítani, hogy mely legyen majd a politikai párbeszéd a régióval, illetve az országokkal. Ezen problémákat vetjük mi fel valamint van egyfajta társ elnökség a civil társadalommal, ezt pedig az Unió Mediterrán térségért elutasította legalábbis jó néhány konferencián, az isztambuli konferencián. A platform jelenléte, ugyanis a isztambuli konferencián nagyon aktív szerepet vállalt a platform az emberi jogok előmozdítása területén, és ez gyakorlatilag egy egynapos vitát eredményezett, aminek az volt a tárgya, hogy vajon a platform jelen legyen le a viták során, vagy sem. És olyan nehéz volt eldönteni azt, hogy vajon fontos-e, hogy ott legyünk, vagy sem, hogy inkább úgy döntöttünk, hogy visszavonulunk. Egyértelműek voltak ugyanis a dolgok, de van, ami problémákat vet fel. Az Euró-Mediterrán partnerségben ez a társ elnökség, illetve ezen új struktúrák végeredményben megkérdőjelezik a civil társadalom jelentőségét. A civil társadalmat az Európai Bizottság, illetve az Unió, az Európai Unió kormányai, valamint az Európai Parlament egyértelműen támogatják. Ennek ellenére azt figyeltük meg, hogy ez nem egy olyan probléma, amely felmerülne az mediterrán térség északi részén, hanem ez inkább a déli területeken jelenik meg, ott merül fel ugyanis az a probléma, hogy a civil társadalom nem tudja szabadon kifejteni véleményét. Vannak közös értékek, a demokrácia, az emberi jogok, ezeket osztjuk, de a jövőben, a déli térségben ezek komoly korlátozásnak vannak kitéve. És nem szeretnék jósként fellépni, hiszen nem tudom megjósolni, hogy a jövő mit hoz, de a dolgok jelenlegi állása szerint az az elutasítás, amelyet eddig tapasztaltunk, ezt jeleztük a bizottság és az európai kormányok felé. Ők ugyanis támogatták azt, hogy a civil társadalom jelen legyen, még akkor is, hogyha egyéb résztvevő felek ezt ellenezték. Mi ennek ellenére továbbra sem értjük, hogy az Unió a mediterrán térségért keretében hogyan valósul majd meg ez az értékelés. Hogyan lehet értékelni majd a különböző vívmányokat, illetve a különböző megállapodásokat és a konkrét kompromisszumokat hogyan lehet értékelni azt, amit eddig már sikerült megvalósítani, és a jövő felé hogyan tekintünk. Általánosságban véve a bizottsági értékelés pozitív, lehetne ugyanezt árnyalni. A bizottság képviselője és jó magam is osztjuk azt a nézetet, hogy sok munka áll még előttünk. Éppen ezért keményen kell majd még dolgoznunk a jövőben. Ami pedig a múltat és a jelent illeti, vannak kételjeink a jövő felé tekintve, még több kételjünk van, ugyanis Mhm. Azt vetjük fel alapvetően, hogy a parlament, a bizottság, valamint az európai intézmények részvétele hogyan alakul majd ebben a folyamatban. Az emberi jogok, a demokrácia és a jó kormányzás előmozdítása, és milyen mechanizmusok által vesz részt a civil társadalom. Azt hiszem, hogy biztosítani kell a civil társadalom szerepvállalását, hiszen ha egy egész napot kell eltöntenünk azzal, hogy arról vitázunk, ki lehet jelen a teremben és ki nem, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz eredményesen végeznünk a munkánkat. Tudjuk, hogy számíthatunk az európai intézmények támogatására. Felmerül bennem, hogy mi történik majd ezzel a jelenlegi társ elnökségi struktúrával, hiszen ennek az az eredménye, hogy az egyik elnök gyakorlatilag megvétózhatja a különböző programokat, fellépéseket, vagy akár a civil társadalom jelenlétét is blokkolhatja a teremben. Ez az egyik fő aggodalmam, és azt is szeretném kifejezni itt, hogy az Unió a mediterrán térségért a gazdasági, társadalmi kérdések által nem tud kizárólagos választ adni ezen kérdésekre. Ugyanakkor oda kell figyelni a helyes kormányzás, a demokrácia és az emberi jogok kérdéseire is. Mindezt pedig gazdasági projektek által lehet előmozdítani. Ugyanakkor, ha ennek az az eredménye, hogy burjánzik a korrupció, vagy egyéb problémák merülnek fel, akkor ezek a nagy horderejű gazdasági projektek alig ha kedveznek majd a helyi lakosságnak. Tehát ezt is szem előtt kell tartanunk. Ezek volnának az aggájaink, a félelmeink, és a kételjeink, illetve azok a kérdések, amelyek felmerülnek bennünk, mert úgy véljük, hogy ha az Európai Unió szeretne hű maradni az általa vallott értékekhez, és szeretné kiépíteni a partnerséget, az együttműködést, amelyben komoly szerepet kapnak ezen közös értékek, akkor meg kell fogalmazni bizonyos feltételeket. Nem arról van szó, hogy konkrét, abszolút feltételekhez kellene kötni az együttműködést, nem egyfajta erkölcsi premisszákat kell megfogalmazni, hanem olyan feltételeket, amelyek által előreléphetünk, és amelyek által az civil társadalom megkapja az őt megillető szerepet. A civil társadalom ebben az esetben aggódik azért, hogy megvalósuljon az esélyegyenlőség. Ez olyas valami, amiről az isztambuli konferenciát követő hetekben is vitáztunk, ugyanis ezáltal szerintünk a civil társadalom fejlődését előbbre lehet vinni. Köszönöm szépen, Tubjana úr! Köszönöm ezt a hozzászólást, amelyben számos kérdést vetett fel. Megadnám ismét Del Moral úrnak a szót, hogy választ adjon a feltett kérdésekre, és azt hiszem, hogy az Európai Unió kifejthetné azt, hogy hogyan látja a civil társadalom részvételének jelentőségét ebben a folyamatban. Emerson úr írt egy cikket erről a témáról, és azt hiszem, hogy kifejtheti elképzeléseit erről. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az emberi jogi dimenzió kérdését széles körben kívánom értelmezni, hiszen itt nem csak az emberi jogokról van szó, hanem a parlamenti demokráciáról is. A konfliktusokról, és arról, hogy mindez az humanitárius nemzetközi joghoz hogyan kapcsolódik. Mindezen fejezetekről szeretnék szólni. Először is kommentálnám az elhangzott megjegyzéseket az Unió a mediterrán térség kérdéseiről. Jó néhány csúcs találkozón ugyanis ezeket megvitattuk. Ez sokkal konkrétabb, hogyha figyelembe vesszük a projekteket, ahogyan ezt Napolitán asszony is kifejtette, stratégiai, politikai szinten az emberi jogok és a demokrácia kérdései távol létükkel tündökölnek, kivéve a hivatalos dokumentumokat, hiszen azokban megjelennek. Fontos az, hogy konkrétabb projekteket is elő lehessen mozdítani. Ezek nem az értékekről vagy az emberi jogokról szólnak, ez volna a kezdeményezés magja. Igazából tehát stratégiai és politikai tekintetben nem állíthatjuk, hogy az emberi jogi dimenziót lényegesen előmozdítanák. Ami az emberi jogok kérdését illeti, szigorú értelemben véve, azt hiszem, hogy meg kell állapítanunk, hogy az egyiptomi társ elnök megtagadta jelenlétét ezen az ülésen. Érdemes emlékezni arra, hogy mi történik Egyiptomban, megemlíteném például a muszlim testvérség vezetőségét, ez néhány, néhány éve őrizetbe vették, és polgári bíróság elé állították őket olyan cselekményekért, mint például az egyiptomi állam stabilitásának megfenyegetése. Az egyiptomi bíróságok azt állították, hogy ezen vádak alaptalanok, a következő lépés pedig az volt, hogy ugyanezen ügyek miatt katonai bíróság elé állították az illetőt. Ez pedig az emberi jog és a jogállamiság megsértését jelenti. A lehetőleg ékesebb példája ez annak. Nem tudom igazából, hogy milyen diplomáciai lépéseket tettek a bizottság, illetve az Európai Unió tagállamai, ha egyáltalán tettek ilyen lépéseket, de ezek, ha megtörténtek, akkor annyira enyhék voltak, hogy gyakorlatilag észrevehetetlenek maradtak. Tehát igazából itt nem beszélhetünk komoly eredményekről, ami a demokráciát illeti. A leglényegesebb kérdés az, hogy az Európai Unió hogyan viszonyuljon azon ellenzéki pártokhoz, akik a politikai spektrumon egy konkrét helyet szeretnének kivívni maguknak. Gondolok elsősorban az iszlámista pártokra, akiket gyakran kizárják, vagy csak szimbolikus jelentőséget, illetve szerepet kapnak. Két kollégája, Langendijk és Jan Wirsma egy nagyon szép könyvet adtak ki tavaly. Ennek ez a demokráciáról szól, a demokráciáról és az Európai Unió iszlám szomszédjairól. Gyakorlatilag azt taglalja, hogy a modern demokratikus iszlámista pártok gyakorlatilag nem kapnak szerepet a politikai porondon. Ezzel összefüggésben meg kell említenünk a Hamas megítélését, mint terrorista szervezet. És itt két dologról szeretnék említést tenni. Először is eléggé egyértelmű az arab világban, hogy az Európai Unió ahogyan folyamatosan megtagadja a párbeszédet a Hamásszal, és továbbra is a terrorista szervezetek listáján hagyja, ez az arab világ megítélése szerint igenis azt jelenti, hogy fokozottan kettős mércével mér az Európai Unió. Ami pedig a Hamaszt illeti, konkrétabban tárgyaltam az egyik uniós tagállam nagykövetével a közelmúltban, és beszéltem vele arról, hogy vajon nem érkezett el az ideje annak, hogy beszéljünk a Hamasszal, hiszen a Hamász érintett fél ezen, ezen tragédiában. Norvégia, Oroszország beszélni kívánt a Hamasszal, és a válasz az volt, hogy beszéltek, tárgyaltak, és kész. Tehát ez a kapcsolatrendszer, vagy ez a hiányzó kapcsolat a Hamasszal, ez is a probléma része. És Áttérve a konfliktusos helyzetre, hogy ott van a palesztin konfliktus, de a Szahara ügyéről is említést kell tennünk. Az Európai Unió partnerségi tárgyalást folytatott Marokkóval és Izraellel. Az izraelit ideiglenesen felfüggesztették a háború során, a gázai háború során. Nem tudom, hogy azóta ezt már folytatják-e, vagy még mindig fel van -e függesztve. Minden esetre az egész nagyon enyhén történt. Itt alapvető problémák jelennek meg mindkét esetben, és sajnos az izraeli demokrácia a maga sajátos párt struktúrájával, és ugye ma tartanak választásokat. Kérdés, hogy a jobbra tolódás, amire mindenki számít, valóban megtörténik-e. Tehát ott vannak a radikálisok, a fundamentalisták, akik gyakorlatilag semmilyen kilátást nem nyújtanak a helyzet rendezésére, illetve a béke megteremtésére a régióban. A kormány pedig, az izraeli kormány folytatta a telepek kibővítését, terjeszkedését, és ez az a kontextus, amelybe, amelyben szemlélnünk kell a fejleményeket a radikalizmus kivontakozását a palesztin területeken, és ez olyas valami, amit az Európai Unió enyhébb nyilatkozatokban rosszallott, de ezen nyilatkozatok gyakorlatilag szimbolikus kijelentésekre korlátozódnak, amelyek semmilyen mozgásteret nem biztosítanak. A marokkói és a szaharai eset pedig kevésbé látható, de a szaharai sivatagban a határ rossz oldalán nagyon sok menekült él, emberhez nem méltó körülmények között. A marokkói kormány pedig, amely ugye a megszálló hatalom, a határ másik oldalán gyakorlatilag akadályozza az ENSZ folyamatot, amely által egy népszavazás rendezhetné ezt a helyzetet. És ezt a kérdést is csend borítja az Európai Unió részéről. Végezetül egy felettébb ominózus kérdésről szólnék. Kérdés az, hogy ez a gyenge emberi jogi dimenzió, ami azért eh, nem nevezhető nullának, de emlékeztetnék arra, hogy Del Moral úr hogyan vázolta fel azt a folyamatot, eh, amely által az Európai Bizottság előbbre kíván lépni az európai szomszédságpolitika keretében. Korábbi bizottsági tisztviselőként én nagyon jól megértem, hogy milyen politikai korlátozások között mozog a bizottság, és ezen korlátozások közepette próbálja tartalommal megtölteni ezt az emberi jogi dimenziót. Ugyanakkor a stratégiai szint, és ezt is meg kell említsük, ez igazából egy jelképes fellépés, ahogyan ezt Napolitánó asszony is mondta, alig ha látható eredményekkel szolgál. Tehát igazából a kérdés az az, hogy ez a nullához közelítő mhm. eredményesség az emberi jogi dimenzió tekintetében, ez nem akadályozza-e a bizottság fellépését? Van-e mód arra, hogy az iszlámista szervezetek radikalizálódását feltartóztathassuk a térségben. Hamarosan kiadunk egy tanulmányt, egy könyvet a radikalizálódásról az arab világban, Törökországról. Esettanulmányokat dolgozunk ki. Azt hiszem, hogy léteznek továbbra is kételyek, de ugyanakkor határozott érvekkel is felsorakozhatunk. Nagyon gyenge ez a politika a demokratikus iszlám pártokkal az emberi jogi dimenzió tekintetében, és ez lehet, hogy a radikalizálódás kezére játszik, a radikalizálódó pártok kezére játszik a mediterrán térségben. És hogyha valóban erről van szó, akkor ez nem csak, hogy nem közelít a nullához, hanem negatív Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők kapják meg a szót. Parancsoljanak. Nem, tévedtem, bocsánat. Nem, kapja meg a szót. Van egy kisebb problémám, elnök asszony, méghozzá az, hogy elkéstem, ugyanis egy óriási közlekedési dugóba keveredtem a Rue Franklin-t lezárták, és éppen ezért nem érkeztem ide időben, és nem is hallhattam a hozzászólásokat, úgyhogy csak arról tudok szólni, amit hallottam. Ez pedig Michel Tubiana úr hozzászólása, valamint Michael Emerson imént adott válasza. Azt hiszem, hogy egyetértenek abban, hogy komoly aggájaik vannak az általános helyzet tekintetében már, ami az Unió Mediterrán térségért projektet, illetve folyamatot illeti. Jelen pillanatban ugye befagyasztották a különböző kezdeményezéseket és tevékenységeket az izraeli-palesztin konfliktus, valamint a gázai események miatt. Másfelől pedig van egy másik aggály is, amelyet a francia elnökséggel folytatott vitában én úgy neveztem, hogy ez a reálpolitika túláradása az európai, az euromediterrán kapcsolatrendszerben. Ez egy olyan vízió, amely által az alapvető cél, ami ugye egy nagyon dicséretes cél, nevezetesen nagy horderejű projektek kivitelezése, gazdasági, infrastruktúrális és egyéb területeken. Ha ezt azonban összehasonlítjuk azzal, hogy az Euromediterrán partnerség hogyan alakul, akkor a kettő összehasonlításából egyértelműen kiderül, az érintett felek számára, noha a közvélemény ezt talán nem így látja, hiszen nem tudják kellőképpen nyomon követni ezen fejleményeket. Úgy gondolom, hogy azért a politikai, kormányzati és a civil társadalom szervei számára egyértelműen látható, hogy a reformok, a demokratikus reformok dimenziója, valamint az emberi jogok védelmének dimenziója, és az emberi jogi jogvédők, védelme úgy tűnik, hogy visszalépett a korábbi helyzethez képest. A helyzet mindenképpen javítható, javítható volt korábban is, de még ehhez képest is visszalépett. a barcelonai folyamatban elértekhez képest. Tehát először is azt kell megállapítsam, és nem hiszem, hogy ez kizárólag az én személyes véleményem, hanem többek így vélekednek erről, akik szoros figyelemmel követik a helyzetet. Gondolom egyetérthetünk. A helyzet szempontjából azonban, ha melankolikusak vagyunk, az alig ha segít a megoldás megtalálásában. Talán a felvázolt irányban kellene elindulnunk. Azt hiszem, hogy a az Unió a mediterrán térségért elindítása, ez már egy olyan tény, amely mindenképpen pozitív. Volt egy kezdeti szakasz, amelyet a káosz jellemzett, ezt követően pedig az Unió bizonyos értelemben bekapcsolódott a barcelonai folyamatba. Előállt egy olyan helyzet, amelyben úgy gondoljuk, hogy ha át tudunk lépni a jelenlegi befagyasztott szakaszon, és át tudunk térni a megvalósítás fázisába, akkor komolyan aggódnunk kell a demokrácia és az emberi jogi dimenzióért, és ezt ebbe az új kontextusba kell helyeznünk, figyelembe véve a politikai helyzetet, és meg kell erősítenünk ezt a perspektívát. Nem könnyű jelen pillanatban megjósolni azt, hogy hogy és milyen úton, módon lehet ezt a dimenziót az elkövetkező években kifejleszteni. A jelenlegi holdpont a jelenlegi holdpont után nem tudjuk, hogy a közelkeleti konfliktus egy tartós szünetbe, egy tartós szünetbe lépe át, vagy folytatódik a konfliktus, és Damoklész kardja ott lebeg a térség felett, ugyanis az Izrael-iráni kapcsolatok az elkövetkező hónapokban és években komoly kockázatot jelenthetnek. Ez egy létező, lehetséges kockázat véleményem szerint, mint ahogy az izraeli beavatkozás is az iráni nukleáris létesítményekkel szemben, már pedig ez egy hatalmas fenyegetést jelent az egész térség számára. Libanon, a gázai övezet, valamint a határos országok, mint Jordánia számára. Ez egy olyan helyzetet idézhet elő, amelyben a félelem kölcsönös lesz, és itt nem csak arról beszélünk, hogy maga ez a probléma mit jelent, hanem az, hogy az Unió a mediterrán térségért hogyan alakul majd ennek következtében. Előállhat egy olyan forgatókönyv, amelyben a fejlesztés és a projektek egy minimális szintre korlátozódnak majd. És van egy másik adat is, ami számomra aggodalomra ad okot. A francia elnökség és a francia elnök érdemei, Ez, ezek úgy tűnik, hogy egyfajta logisztikai fejlődést indítottak el a Mediterrán Unióban, és a barcelonai folyamat éppen ezért nagyon komoly kételyekkel néz most szembe. És ezen körülmények között azt hiszem, hogy mindenképpen optimistának kell maradnunk, és a szándékunkat folytatnunk kell. Ennek fényében pedig azt hiszem, hogy nagyon sok tennivaló van még előttünk. Az Európai Parlament fontos, hogy a lehetőleg határozottabban lépjen fel a ciklus végén és a következő ciklusban is, és tanúbizonyságot tegyen arról, hogy a stratégiai projektek előmozdítása, illetve az erre irányuló szándék, de nem csak a szabadkereskedelmi térség kifejlesztése, hanem a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása, ez továbbra is prioritás kell, hogy legyen, és határozottabban kell, hogy megjelenjen, mint a múltban. Továbbá az emberi jogok koncepciója, ezek előmozdítása és érvényesítése az Európai Parlament által. Ez egy integráló vízió kell, hogy legyen, és ebbe bele kell vonni a gazdasági, szociális és kulturális aspektusokat is. Nem doktrinális vagy politikai szempontból kell a helyzetet tekintenünk, és nem szabad elválasztanunk az emberi jogok kérdését az egyéb jogok területétől ugyanis a gazdasági, szociális és kulturális jogok fontos, hogy fellépésünk középpontjában álljanak. És ennyi lenne. Feljegyeztem az elhangzottakat, el fogom olvasni majd ezt a könyvet, amelyet Emerson úr bejelentett a mediterrán térségben a radikalizálódásról, a Wirsmann Lagendijk könyvet, és azt hiszem, hogy továbbra is minden ellenállás ellenére folytatnunk kell a munkát, még akkor is, hogyha nagyon komoly és nagyon fenyegető ellenállással találjuk magunkat szemben. Köszönöm szépen. Pasqualina, kéred a szót? Parancsolj. Uh, Nos, úgy hiszem, hogy alapvető egyetértés áll fenn közöttünk, egyetértek az amit elhangzott. Én magam is úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak egy jövőképre, egy vízióra van szüksége amely nem csak a gazdasági szempontokat veszi figyelembe, hiszen felmerül rögvest egy másik szempont is, amelyet talán nem eléggé hangsúlyosan eh, domborítottunk ki, hiszen a reálpolitikával foglalkozunk. Most ez a szempont a bevándorlás kérdése. A bevándorlási hullámok, áramok eh, kezelése különösen a földközi-tengeri országokban eh, ad nagy problémát Ciprusban, Máltában, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban. Ezek azok az országok, amelyeknek a legavangárdabb módon kellene megoldásokat találni a kihívásokra, ám sajnos ezek azok az országok, ahol az illegális bevándorlás nagyon nagy problémákat okoz, és amelyek a többi földközi tengeri országgal való partneri kapcsolatuk során az illegális bevándorlás visszaszorítása mellett szállnak síkra. és ezeknek az országoknak majd, hogy nem mindegy, hogy a visszaszorítást hogyan folytatják le. Hogyha például az illegális bevándorlók vagy menekülteket visszaszállítják a határa, anélkül, hogy megvizsgálnák, hogy alapjogaikat érvényesítik-e vagy sem, például az élethez való alapjogot, nos, ha ez történik, akkor nehezen érthetünk egyet azokkal, akik azt állítják, hogy ezekben az országokban a demokrácia és az emberi jogok teljesen és csorban nélkül érvényesülnek. Hogyha tehát az európai hozzáállás nem változik meg a kérdésben, akkor veszélyesé válhat az ügy, hiszen nem tudunk kellő hat hatékonysággal és tekintéllyel fellépni nem mondhatjuk azt, hogy tartsatok tiszteletbe az emberi jogokat, a demokráciát, eh, a jogállamiságot. Úgy gondolom, hogy valóban nehéz a helyzet, és ezért úgy hiszem, hogy az európai civil társadalom hangját meg kell hallanunk, és az európai civil társadalom az, amelynek kapcsolatot kell teremtenie a földközi tengeri térség más országaiban működő civil szervezetekkel. Hatalmas problémákkal nézünk szembe Európában, az Európai Unióban is, nem akarok más országokról beszélni, de Olaszországban szinte lehetetlen megkapni az állampolgárságot a jelenlegi helyzetben még az Olaszországban született gyermekek sem, kapnak, sem kapják meg automatikusan az olasz állampolgárságot. Ez pedig oda vezet, hogy a lakosság mintegy 10%-a, de ez növekszik ez a részarány, hamarosan már 20 lesz, tehát a polgárok 10%-a, nem tudom, hogy nevezzem őket, mint polgároknak, tehát a polgárok mintegy 10%-a nem rendelkezik politikai jogokkal. A 48-as alkotmányban a szegények, a gazdagok, a nők és a férfiak egyenlő választási joga mellett törtük, törtünk láncsát, és most az a helyzet alakult ki, hogy a lakosság egy része nem rendelkezik politikai jogokkal, tehát voltak éppen a saját demokráciánk szenvedett csorbát. Ezzel a kérdéssel kellene foglalkoznunk. Ezért egész egyszerűen nem vagyok abban a helyzetben, ahol azt mondhatom, hogy mi európaiak újjal mutogassunk az egyiptomiakra vagy a marokkoriakra, hogy mit tegyenek, oktassuk ki őket, hiszen a saját portánkon is volna mit tennünk. Úgy gondolom, tehát, hogy mindki, fennáll annak a veszélye, hogy mindkét oldalon visszalépés történik. Ezért a régió stratégia jövőképere van szükségünk, a civil társadalom és a parlamentek is ki kell, hogy vegyék a szerepüket az átalakulásban. Ez az egyetlen biztosíték annak, hogy elkerüljük a visszalépést, hiszen egyre komplexebbé válik a helyzet. De had a mondjuk némi reményteljes képet Iránról. Katami jelölteti magát, és azt remélhetjük, hogy az iráni társadalom azon része, amely legutóbb nem szavazott, és így Ahmadinejad győzhetett, tehát azt remélhetjük, hogy a előző választáson paszti választások most szintén szavazni fognak. És így megváltozhat az iráni helyzet. Jól van. Az a benyomásom, hogy ha egy-két kérdésről nem beszélünk teljesen nyíltan, akkor nehézségekbe ütközünk. Fontos, hogy olyan eszközökkel rendelkezünk, amely biztosítja a civil társadalom a részvételét a munkában, és fontos, hogy a bilaterális kapcsolatok működhessenek. Az eredmények úgy hiszem hogy közepesek. Persze Marokkót szokták idézni, de szóljunk Tunéziáról is. Én a saját anyagomban Tunézia kérdéséről fogok beszélni. Illetve szólok is. Az első társulási megállapodást megkötöttük Tunéziával, illetve lezártuk a tárgyalást. De súlyosodik a helyzet Tunéziában nagyon nehéz ilyen módon megfelelő stratégiát elfogadni. Hallottuk, hogy a jogvédőket jogvédőkkel szemben vádakat, vádaskodnak, a sajtó szennyet szór rájuk. A magrebi emberi jogi szervezet képviselőjét visszafordították a határon, és sorolhatnám még az eseteket, mint hogyha nem volnánk elég hatékonyak ebben a munkában. A Földközi-tengeri Unió valójában új erőforrás kellene, hogy legyen. Az emberi jogok helyzetbehozását kellene, hogy szolgálja, és őszintén szólva nem tudom, hogy a régióban lévő egy-két ország esetében szólhatunk-e, beszélhetünk-e egyáltalán az emberi jogok érvényesüléséről. Talán, hogyha egy nemzetközileg független eh, vizsgálatot támogathatnánk, amely megvizsgálna, hogy mi történt három hét alatt a gázai övezetben, ez segítene másrészt, nagyon nehéz egy komoly dialógust folytatnunk az emberi jogok kérdése kapcsán, hiszen bizonyos kérdések területén magunk is látnunk, nekünk is látnunk kell, hogy nem mindenhol lehetünk elégedettek. Pasqualina felvetett egy-két kérdést, egy-két problémát, de úgy gondolom, hogy például a visszatoloncolási irányelve kapcsán elhangzott érveket is figyelembe kell venni, és hogyha látjuk, hogy mi minden történt, akkor láthatjuk, hogy megnehezült a tárgyalási álláspontunk. Például az állítólag terrorista gyanús személyeket meg jön is megkínozták Amerikában. Reméljük, hogy megváltozik az új adminisztráció politikája Amerikában, de csodákat nem várhatunk, tehát magunknak is van mit tennünk a saját házunk táján. A terrorista gyanús személyek kezelésére nincsen igazi megoldásunk. Nagyon fontos a belpolitikai intézkedések hangolása, de valóban mindent meg kell tennünk, hogy a helyzetet javítsuk. Előrelépést akarunk elérni. Vannak olyan eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezeket még javíthatjuk, és a kettes napi rendi pontban az emberi jogi záradékok taglalása során ezt a kérdést még fel fogjuk vetni. Láttuk, hogy a különböző megállapodások során az áradékok milyen fontos szerepet játszanak, amelyek felsorolják, hogy mit kell tenni egy országnak, ha azt nem teszi meg, akkor szankciókat foganatosítanak, esetleg még a támogatást is megszüntetik. Fontos tehát, hogy egy közös akarat megfogalmazódjon, és így az európai politika konszenzuális legyen. De ha nem jön létre a konszenzus a tanács berkeiben, akkor nekünk is nehéz lesz a szerepünk. A Földközi Tengeri Unió eredetileg új Niónak eredetileg az lett volna a célja, hogy a azon nehéz kérdéseket is tematizálja, amelyekről fentebb beszéltem. Illetve, hogy az emberi jogok és a demokrácia kérdését is megvitathassuk, de ne ez, csak ez kerüljön a homlék, hom, figyelem homlok terébe, azért, hogy a regionális gazdasági projekteket is elő lehessen vinni. Hát Párizsban a találkozón az idő háromnegyed részében a közel-keletről volt szó, ott ez alig volt napi renden ez a kérdés. A Földközi-tengeri Unió kérdése pedig az Földközi-tengeri Unió hitelessé válhatott volna. Éppen mondjuk a gázai konfliktusban, de sajnos pont az ellen tettjéről számolhatunk be, hiszen minden befogyott, megmerevedett, és nem tudom, hogy hogyan lehet hatékonyan fellépni a jövőben ezen a területen. Kérje még más a szót a képviselők közül. Andrutyiene asszony, nem? Akkor meg szeretném köszönni Duplele Morál úrnak, meg szeretném adni a Duplele Morál úrnak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az utolsó hozzászólását is amely felvetette azokat a keretfeltételeket, amelyekkel szembenézünk. Vissza szeretnék térni néhány kérdésre, amelyeket a bizottsághoz intéztek, mint az egyik európai intézményhez intéztek. Az első kérdés az, hogy mi a demokrácia, az emberi jogok és a jó kormányzás szerepe a Mediterrán Unió keretén belül, és hogy csak az európai szomszédságpolitikát, az ESP-t használhatjuk-e kontextusban. Nos, az, e- az Mediterrán Uniónak céljai és alapelvei vannak, amelyek definiáltattak, mindenki elolvashatja ezeket, létrejöttek az intézmények. Az intézmények semlegesek, de persze feladatuk az, hogy egy társ, hogy a folyamatot gondozzák vannak projektek, és ezek a projektek nem tartalmaznak emberi jogi vagy demokrácia elemeket, erről ma már hallottunk. Ezen felül nem elég mechanizmus áll rendelkezésünkre, hiszen általában dialógus mechanizmusaink vannak, tehát vezető köztisztviselők, minisztérium köztisztviselők találkoznak, általában nagyon technikai területeken de néha olyan területeket is megvitatnak, amelyik túlmutatnak ezen. A probléma azonban az, hogy a szomszédokat nem választjuk, a szomszédok adottak. Ezen felül az a lehetőségünk, hogy az ő gondolkodásmódjukat átalakítsuk, azáltal korlátozódik, hogy szuverén államokról van szó. Nem tudjuk az akaratunkat egy egyben érvényesíteni rájuk. Joggal mondta elnök asszony, hogy azokat tudjuk világosan befolyásolni, akik végezetül az Európai Unió tagjaivá válnak. Itt rendelkezésünkre áll a befolyás gyakorlás eleme, és van egy a kondicionalitás, a feltételesség eleme. De mi történik, hogyha ez um, hiányzik? Nos, a multilaterális környezetben, mint a Földközi-tengeri Unió esetében látjuk, hogy milyen helyzet jön létre. Az Európai Unió persze előre akar lépni az emberi jogok kérdésében, és senki sem kivonhatja, kérdő, kérdőjelezheti meg ebbéli elkötelezettségünket, de nincs, nem áll más rendelkezésünkre, mint az az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak. Néha specifikusabb és hasznosabb lehet az európai szomszédságpolitika e célok elérése érdekében, ahogy ezt mondottam az ESP-ben. Mi várunk valamit partnerünktől, és ők is várnak valamit tőlünk. Vannak céljaik, vannak vágyaik, és ez a tény lehetővé teszi azt, hogy konkrét célokat is elérjünk. Van-e ilyen előrelépési lehetőségünk másokkal is? Nem. Teljesen világos és Marokkot azért idéztük, mert eh, ez jó példája annak, hogy előre is tudunk lépni, más országok esetében nem. De ez itt nem a kettős standardok, kettős normák kérdését veti fel, hanem sokkal inkább eh, azt a tényt világítja meg, hogy eh, egyes normák elérésére vonatkozó képességünk változó. Az is egy kérdés volt, hogy vajon a civil társadalom bevonását garantálhatjuk-e valamilyen módon, mondjuk az olyan rendezvényeken, amelyeken a részvételüket elutasították. Nos, sajnos ilyen garanciák nem állnak rendelkezésünkre, bár a párizsi nyilatkozatok nem egyikében szerepel a civil társadalom, illetve a barcelonai folyamat is említi egyes dokumentumaiban. Ilyen módon tehát nem áll más a rendelkezésünkre, mint hogy az európai intézmények súlyát felhasználjuk azért, hogy a civil társadalom képviselőit ne szorítsák ki a tárgyalásokból. És így ezen eszközökkel gyakran elértük, hogy a civil társadalom képviselői részt vehettek, vagy legalábbis tematizáltuk hiányukat. Nos, a másik esetben pedig szintén a társ, társelnökség akart valamit napirendre venni. A társelnökség intézménye nagyon jó, és teljesen világos, hogy az Európai Unió folytatta le ezt a folyamatot. És mindenki azt remélte, hogy kiegyensúlyozottabb lesz a folyamat. Azonban a probléma abban rejlik, hogy minden lépésnek következményei vannak, és látnunk kell ezeket a következményeket. Melyekről van szó? Bizottság, amely a folyamat kialakításával szorosan összefüggött, szorosan részt vett benne. Most már nem ilyen ha jelentősen alakítja a folyamatot a társadalmökség intézménye okán. Tehát voltak éppen, ha valaki ezt akarna mondani, ez visszalépés, nem ellenkeznék. Persze az, hogy a partnerek, a co-ownership, a, a intézményét bevezették, tehát hogy jobban vállalják a folyamatot, üdvözlendő, de mégiscsak a bizottság szerepének visszaszorítása szerintem visszalépésnek tekinthető. Vannak esetek, melyekben azonban világos, hogy nem lesz visszalépés. Tehát például a programok és a finanszírozás területén nem csökken a kapacitás. Világos, hogy vannak új finanszírozási mechanizmusok is, de ne felejtsük el, hogy bármilyen finanszírozásról van szó, bármilyen programról, program működött a Mediterrán Földközi-tengeri Unió létrehozása előtt, ez megmaradt. Tehát a vétó jogot nem fogadjuk el, hiszen ez az Európai Unió jogosítványa, hogy ezen programokról döntsön, ezek a mi programjaink is ilyen módon, ezeket nem is lehet megvétózni. A kondicionalitás vagy a feltételessége hatékonyságáról beszéltünk, és valóban nagyon szívesen tudnám, hogy hogyan működhetne ez a kondicionalitás. Hogyha mondjuk a saját értékén közvetítésében erősek vagyunk, és nézzük ezt Irak esetében, nos, hogyha nem elég erősen lépünk fel, ahol akkor előfordulhat, hogy ha túl erősen lépünk fel az értékeink mentén, akkor elveszítjük partnerként a másik országot. Éppen ezért tehát egy megfelelő egyensúlyt kell találni, ahol egyrészt megfelelünk annak a ténynek, hogy szomszédok vagyunk, és másrészt pedig keresünk a konvergenciát a két ország között, és lehetővé válik, hogy olyan kérdésekkel is foglalkozzunk, amelyek nagyon fontosak, például a migráció problémája, mint két oldalon probléma, az, amit elnök asszony joggal nyomatékosított, vagy a gazdasági szakadék növekedése, elmélyülése is egy ilyen probléma. És ezeket a problémákat kezelni kell, és remélhetjük persze, hogy a kormányok el, előre akarnak lépni az emberi jogok érvényesítése irányába. Hogy akarjuk ezt elérni? Dialógussal, ösztönzőkkel, projektekkel, és azáltal, hogy rámutatunk azokra az eseményekre, esetekre és történésekre, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem összeegyeztethető partnerség szellemével. Néha persze felmerül, hogy talán nem lehetne még nagyobb publicitást alkalmazni, nem volna érdemes még határozottabban fogalmazni, vagy nem volna érdemes esetleges intézkedéseket foganatosítani. Higgyék el nekem, a szomszédainkkal való kapcsolatban már sok mindent kipróbáltunk a fent említett eszköztárból, de valóban korlátos a befolyásolási lehetőségünk, ha csak nem akarunk unilaterálisan egyedül fellépni. Ez tehát a probléma. Nem mondanám azt, hogy minden, amit elértünk, tökéletes, és remélem, hogy az ele e, bevezető felszólalásomat nem úgy értelmezték, mintha, minden, mintha mindent jónak találnék. Nem, nem találom, de valóban előrelépést értünk el, de nem elegendőt legyünk realisták. Előre lépünk? Igen, bizonyos esetekben előre lépünk. Említettem Marokkó példáját, de ez nem az egyetlen ország. Más esetekben nem lépünk előre, mi több egyes esetekben vissza is lép, vissza kellett lépnünk. Hát ha ez a helyzet, akkor névértéken kell vennünk ezt a helyzetet, és a valóság által rák kényszerített határok között kell tevékenykednünk. Ami pedig a konkrét intézkedéseket illeti, illetve a konkrétumokat illeti, látnunk kell, hogy vannak konfliktusok. A palesztin-izraeli konfliktus már a barcelonai folyamat idején is fennállt. Ez korlátos, hogy meddig tudjuk befolyásolni ezt a folyamatot. Azáltal, hogy létrejött a folyamat eh, mindenféle általi befolyásolásának lehetősége, a co-ownership, Ezáltal persze befolyás, nagyobb befolyásolási lehetőségünk van, vagy a Magreb térség problémáira se hányhatunk fittyet, hiszen az integráció lehetősége itt is akadályokba ütközik, de ez a valóság. Örülnék persze, hogyha az Európai Unió lehetőségében volna, hogy a magrab országok közötti konfliktusokat meg, megoldjuk, de hát ehhez legfeljebb csak hozzájárulhatunk szerény módon. Nem tudunk megoldást kínálni mindenre. Mindezzel csupán azt akarom mondani, hogy igyekszünk realisták lenni, igyekszünk szerények lenni, és igyekszünk dolgozni az ügyön, de az értékorientációt nem adjuk föl, hiszen ez az Európai Unió leglényege. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Tüplede Morál úr. Tübiene úr, parancsoljon. Csak néhány észrevételem van. A kondicionalitás vagy a feltételesség kérdéséhez szólnék hozzá. Szomorúnak tartom, hogy mindig arról vitázunk, hogy hogyan lehet egy atomfegyvert bevetni, illetve lehetőségünk van-e arra, hogy ezt bevessük. Mi több úgy gondolom, hogy a következő kérdés merül itt fel. Kritikus dialógust folytatunk, de nem szabad a kondicionalitásból oda visszahátrálni, hogy büntetlenséget adunk egy államnak. Tehát nem bizt, engedhetjük meg, hogy egy állam következmények nélkül tegyen valamit. Mondok egy konkrét példát. Az Európai Bizottság a tunéziai emberi jogi szervezeteknek itt támogatást küldött, és a tunéziai Nemzeti Bank pedig vitába szállt a bizottsággal, mondván, hogy nem jogszerű ez a támogatás. És ez csupán egy kis részlet. Azonban a tunéziai hatóságok részéről ezt a büntethetetlensége tényállásaként tekintették. Ne ringassuk magunkat illúzióba. Ne csapjuk be magunkat meg kell akadályozni, hogy valami fajta paktumokat vagy külön alkokat kössünk, hogyha ugyanis lehetőségünk van arra, hogy nyomást gyakoroljunk, és hogyha lehetőségünk van arra, hogy bebizonyítsuk, hogy nincs büntetlenség, és a dolgoknak el kell mozdalniuk az általunk irány, kívánt irányban, és a bizonyos cselekmények elkövetőinek felelősséget kell vállalni, hogyha ez megtörténne, akkor ez minden európai intézmény ügyét szolgálná. Persze, komoly nehézségekkel állunk szemben. A tanács, a bizottság és a parlament közötti együttműködés során is, hiszen gyakran a tagállamok maguk akarnak fellépni, és nem a közösségi politikát helyezik előnyben. Ám ha saját értékeinket szeretnénk következetesen képviselni, akkor ezt a kérdést is közösen és konzisztensen kell megvizsgálnunk. Aztán itt az utolsó észrevételem, és ezt nagy nyomatékkal szeretném kihangsúlyozni. A ezt nagy nyomatékkal szeretném hangsúlyozni, nem kihangsúlyozni, hanem hangsúlyozni, különbséget tennék a kettő között, tehát hangsúlyozni szeretném ezt a kérdést. Az elnök választások során illetve a gázai övezetben lefolytatott választások után, amelyet a Hamas megnyert, az Európai Unió nagy országainak nagykövetei, akik jelen voltak, arra kérték a kormányaikat, hogy kezdjék el a Hamasszal a dialógust, illetve a Nemzeti kormányjal kezdjék meg a dialógust. Nem mondhatjuk egy népnek azt, hogy szavazzatok, utána megdicsérjük őket, hogy szépen, demokratikusan szavaztatok, minden rendben volt, de hát sajnos rosszakat választottatok meg. Ezzel a hitelünket veszítjük el. és azáltal is elveszítjük hitelességünket, hogyha nem állítunk fel egy vizsgálóbizottságot az elmúlt hetek eseményeinek vizsgálatára, és azzal is, hogyha úgy gondoljuk, hogy csak az európaiak vagy az amerikaiak diktálhatják a demokráciát. És ez persze nem járul hozzá a konfliktus megoldásához. Így áll tehát a helyzet, Ilyen sok feszültség még soha nem terhelte a térség életét, mint most a gázai krízis után. A felek már nem is beszélnek egymással, a személyes kapcsolatok is megszűntek a gázai krízis után, és most ezt a dialógust újra meg kell kezdenünk. Ez pedig csak akkor működhet, hogyha nyíltan beszélünk egymással. Persze világos, a napnál is világosabb, hogy a bizottság és a parlament egyedül nem tudják vállalni ezt a feladatot. Az egyes államok, a tagállamok nagyon fontos szerepet játszanak a munkában, de talán önök, a parlament is emlékeztethetik a tagállamokat, hogy ők felelnek azon alapelvek érvényesüléséért, amelyeket meghatároztak és hogy felelnek az Euró-Meditárszánti, euró-mediterrán térség jövőjéért. Hiszen látnunk kell hogy fennáll annak a veszélye, hogy a szélsőségesek malmára hajtjuk a vizet. A szélső jobb esetleges térnyeréséről Izraelben pedig a következőt szeretném elmondani. Ez bizony, ez sem veszélytelen. Köszönöm szépen. Sajnos nincs több időnk további felszólalásokra. Kivéve talán a kollégúrat, egy rövid megjegyzés erejéig még szóhoz juttatom. A következő ajánlást szeretném tenni a célhoz kötéssel kapcsolatban. Az Európai Uniónak vannak eszközei Izrael szemben. Például elmondhatjuk, hogy azt mondjuk, hogy nem folytatunk tárgyalásokat egy jobb egyezmény érdekében, ha Izrael a saját kitelepítési politikáját folytatja, és az emberi jogok érvényesülésének útjába áll. És nem engedi például a humanitárius segélyszállítmányok bejutását a gázai övezetbe illetve hogyha olyan béketervet vázol föl, amely elfogadhatatlan humanitárius szempontból Jeruzsálem fővárosságával kapcsolatban például. A Bush örökség, <clears throat> a terror elleni harc Bush öröksége sok gondot okoz mindmáig. Az elemzők azon a véleményen vannak, hogy ez az intézkedés csomag, amelyet ő létrehozott, ugye nemzetközi keresztes hadjáratot indított nem csak Osama Bin laden szemben, hanem országok, államok, népek ellen. A baszkok és a palesztinok is most úgy érzik, hogy ők is áldozatai ennek nem csak, hogy nem oldotta meg a problémákat, hanem újabbakat váltott ki, és ez koncep konceptuális, konceptuális hiba volt Bush elnök részéről. Egy sokkal nyíltabb politizálásra lenne a szükség az USA részéről, és az Európai Uniónak is meg kell gondolnia, hogy a terrorista szervezek listáját hogyan alkotja újra, hogyan definiálja a terrorista szervezetek fogalmát. Köszönöm valamennyi szervezetnek, képviselőnek, hogy hozzájárultak ehhez a méreható vitához. Talán radikálisan új javaslatok nem születtek, de sok mindenben egyetértünk, főleg a kételyek tekintetében, a tekintetben, hogy egyelőre nem sok optimizmusra van okunk. Most rátérünk a meghallgatás második részére, amely a saját kezdeményezésű jelentésünkről szól, amely egy emberi jogi záradékról, az emberi jogokról szóló párbeszédről, és a szankcionálás politikájáról, tehát három kezdeményezésről szól, három ilyen jelentésünk van, amelyek viszont egymással szorosan összefüggenek. Saját eh, kulcs témáinkról van itt szó, és a tanácsot és a bizottságot fogom majd kérni, hogy vezessék be a vitát, illetve utaljanak a különböző már eddig elhangzott reakciókra, és az európai parlamenti képviselők ajánlásait értékeljék. Van itt néhány anyag már, amelyet a bizottságtól megkaptunk, és a tanács azt mondta, hogy sajnos nem tud írásbeli választ küldeni a kérdéseinkre, ezért szóban fog válaszolni azokra. A vitánk kapcsán szeretném először Anyolettó urat megkérni, és Valencio Ánó urat, illetve hát én vagyok a harmadik, hogy a legfontosabb gondolatait ennek a három saját kezdeményezés jelentésnek mondják el, aztán pedig Árnó asszonynak adom meg majd az Európai Bizottság részéről a szót, és Juncker asszonynak, és utána ismét a képviselők következnek az eszmecserében. És nyilván az elnökségnek is megadom a szót, elnézést a tanács képviselőjétől, Luárs asszonyt kihagytam. Tehát Anyoletto úr kezdheti, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a bizottságnak, hogy hajlandó volt ebben a témában leülni velem. Tehát nem csak, hogy eljött, hanem érdemi párbeszédet folytatott velem, és együttműködött a szöveg létrehozásában, tehát nagyon konkrét segítséget kaptam a bizottságtól. Néhány ö, aspektus ki szeretnék ragadni a bizottsági javaslatból. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy a jelenlegi javaslat, amelyen dolgozik, amelyet a tanácsnak fog majd benyújtani, a legfontosabb gondolatokat összefoglalja. Például a 90-es, 97-es cikkét a Kotonu egy vitatja, amely azt mondja, hogy terjesszük ki ennek a hatáját további államokra. Mit értsünk ez alatt? kérem a bizottságot, hogy magyarázza meg nekünk, hogy mi a lényeg ennek az előkészítés alatt álló anyagnak. Utána a tanácshoz lenne egy kérdésem. A bizottság azt mondja, hogy azon van, hogy a delegáció vezetők szerepét, az Európai Bizottság delegációinak vezetőjét, vezetőinek a kompetenciáit kibővítse. És szeretném, hogyha ezek a delegáció vezetők valóban az emberi jogi kérdésekben is kompetensek lennének. Ez, ha megtörténne, akkor ez egy óriási lépés lenne előre, mert azok, akik helyben ott vannak ezekben az adott országokban, nyilván közvetlenebb hatást tudnak gyakorolni a helyzetre, illetve sokkal jobban tudják, hogy ott mi történik ö, időrendben, mint ahogy mi értesülünk ezekről az eseményekről. Tehát nem csak sporadikus szaggatott információkat kapnak, hanem folyamatosan követhetik az eseményeket. Tehát a delegáció vezető kompetencia kibővítését feltétlenül üdvözlöm. Definiálni kellene persze, hogy ez miben álljon, milyen szerepe lehet a delegáció vezetőknek. Harmadsorban. Egy köztes egyenleget kellene vonni arról, hogy a stratégiai dokumentumok az emberi jogokról milyen eredményt hoztak. Szerintem ezek túlzottan általánosak, nem eléggé konkrétan nem kötelezik a bizottságot bizonyos lépések megtételére, és nem is kapunk ennek megfelelően meggyőző válaszokat azzal kapcsolatban, hogyha megkérdezik, hogy ezek mihez vezettek. Ezért azt szeretném, hogy az Emberi Jogi Bizottság intézményesen vehessen részt más külső civil szervezetekkel, európai és egyéb, euró, egyéb szervezetekkel együtt, ezeknek a megfogalmazásában és a követésben, a monitoring folyamatban az emberi jogok jobb érvényesülése érdekében. Tehát olyan struktúrákra lenne szükség, egy társulási tanácsra mondjuk, amelyek ezt garantálják, de sajnos erre való készség nem nagyon körvonalazódik. A kettes cikkel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez túl általános, ezt újra kéne fogalmazni, inkább csak általános feladatokat fogalmaz meg, és semmiféle választ nem ad. Szerintem nemzetközi szervezetekre, nemzetközi egyezményekre kellene hivatkozni itt konkrétan, például Tunézia kapcsán, a bevándorlás kapcsán, és így súlyos, súlya rendelkező felszólításokat fogalmazhatnánk a szövegekbe, hogyha azok valóban hivatkoznának a nemzetközi egyezményekre. Sajnos úgy tűnik, hogy a bizottság részéről nem mutatkozik hajlandóság e cikk megváltoztatására. Egy további megjegyzés megint csak egy alapvető problémát érint részemről, ugyanis kettős mércével mérünk, úgy érzem, a menedzsment tekintetében. Sok meghallgatás volt már erről a záradékról. Kínával kapcsolatban gyakorlatilag ezt hatályon kívül helyeztük, és erről ugyancsak szólt itt egy vita a parlamentben. Szerintem a záradékot vissza kell tenni a szövegbe. Látható, hogy ha egy olyan országgal tárgyalunk, amelynek gazdasági súlya óriási, mint kínai, akkor könnyen elfeledkezünk ezekről a szempontokról, a geopolitikai érdekeink fölülírják ezeket. Izrael kapcsolatban ugyanez a helyzet. Tehát ez a kettős erkölcs, kettős mérce ö, egyszerűen feltűnő, túlzottan is szembeötlő és tarthatatlan. Azt hiszem, jól értettem, hogy például 97-ben a bizottság a tanácsra hivatkozva mondta azt, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, hogy a tanácsnak van kompetenciája ilyen szövegek ügyében. Ne a másikra mutogassunk már mindig, hanem ö, akkor jó, hallgassuk meg a tanácsot, hogy akkor a tanács kire mutogat ezután. Köszönjük szépen Anyolat úrnak, most Obiolsz úr következik a, az emberi jogi párbeszédről. Röviden és óvatosan fogom körüljárni ezt a témát, hiszen itt egy olyan jelentésről van szó, amelyet nem én dolgoztam ki, hanem volt kollégánk, Elena Valenciano, volt, aki ezt elkészítette. Én pedig utólag kapcsolódtam be ebbe a munkába, nyomonkövetés formájában, úgyhogy először is a legutóbbi hozzászólásra reagálnék Ányoletto úr hozzászólására, azt követően pedig általánosságban értékelném azt, hogy milyen volt a bizottság és a tanács fellépése Elena Valenciano jelentését követően. Rámutatnék a ok-okozati összefüggésre. Anyoletto úrnak eh, tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy eh, kettős eh, mércével mérnek, és sok területen elnéző a hozzáállás. Élnék egy olyan kifejezéssel, amelyet egy régi barátom, egy szakszervezeti képviselő mondott, és azt kérdezte, hogy hogy van az idős hölgy Guatemalában jól, és hogy van az idős hölgy Olaszországban, aztán utána már kezdett derengeni, hogy miről is van szó, milyen idős hölgyről. Hát az erők viszonyáról ez volna ugye az idős hölgy. És hát eh, ez az idős hölgy természetesen létezik az Európai Unióban is, az összes eh, európai kormányban, éppen ezért a eh, tanácson belül is, a bizottságban is, és természetesen a parlamentben is. Hogyha ez az idős hölgy erélyesebben lépne fel az emberi jogok védelme területén világszerte, akkor másképpen járna el. Tehát igazából arra kell törekednünk, hogy megváltozzon, és éppen ezért az erőviszonyok is módosuljanak. Ez összekapcsolódik az erkölcsel is, illetve a felelősségvállalással, az elvek, az elvekért való, az elvek melletti elkötelezettséggel akármilyen elvet is hangoztathatunk, hogyha nem lépünk fel kellően erélyesen ezek védelmében, akkor semmi sem fog megváltozni. Nem akarok Anyaletto úrral vitába bocsátkozni, csak szeretnék felvetni egy gondolatot, amit azt hiszem érdemes átgondolni. Tehát azt kell mondjam, hogy pozitívan látom a dolgok alakulását ezen a területen, ebben az időszakban amely 2007. októbere óta eltelt, akkor lett ugyanis elfogadva a Valenciano jelentés. Pozitívan alakultak az események, noha, noha a pessimizmusom abszolút. Ha azt nézem, hogy az idős hölgy egészségügyi állapota hogyan alakult. Az Európai Unióban és a világ nagy részében általánosságban, hogyha megnézzük a nagyhatalmakat, a kis országokat, a különböző geopolitikai problémákat. Ennek ellenére azonban azt is meg kell állapítsuk, hogy mennyiségi szinten pozitív volt az alakulás, az előrelépés. Ha megnézzük az emberi jogi párbeszédet, ez jelentős mértékben növekedett, ez lenne az első adat, amelyről említést kell tennünk. Másodszorban az intézményközi tájékoztatásokat, üléseket sikerült bevezetni, ezek még gyerekcipőben járnak, de az összes érintett fél, a tanács, illetve a bizottság mindig rendelkezésre álltak, hajlandóak voltak együttműködni, készek voltak együttműködni. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan környezetben, amely azt hiszem, hogy különösebb örömre és vigadásra nem ad okot, ennek ellenére meg kell állapítanunk, hogy ha lassan is, de azért előbbre léptek a dolgok, és pozitívak a fejlemények. Azt hiszem, hogy a jelentéseken és az ajánlásokon túl amelyeknek a gyakorlati alkalmazása vitatható. Az a lényeg, hogy jelezzük azt, hogy készek vagyunk, elkötelezettek, és az intézmények hűek az elvekhez, az emberi jogok előmozdításához, a tanács, a bizottság és a parlament is. Itt természetesen nem pusztán a három intézményre gondolok, és nem magukra az intézményekre, hanem azon férfiakra és nőkre, akik az intézményekben dolgoznak azért, hogy érvényesüljenek az emberi jogok. Hiszen akkor ezáltal ez az idős hölgy is jobb külsővel jelenik meg, és erélyesebben léphet fel, és akkor így ki tudjuk építeni a konszenzust, ami aztán tovább visz mindannyiunkat. Köszönöm szépen, Jörsz úr. Itt a jogalap kérdése merült föl. Van-e jogalapja a lojalitásnak, a közöttünk uralkodandó lojalitásnak? Ezt főleg a bizottságtól kérdezem. És a szankciókkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy szeptemberben, 2008. szeptemberében volt erről szó, fel szeretném frissíteni az információkat, több kezdeményezés született a bizottság részéről, a tanács részéről is, és eh, a jelentésben ezekre utalok, és arról szólok, hogy hogyan lehetne racionálisábbá tenni a szankcionálás politikáját, és hitelesebbé tenni azt. Az egyik legfontosabb ajánlás, amely itt megfogalmazódik, az a hatáselemzések eh, eh, elvégeztetése, ugyanis egyelőre még nincsen globális képünk arról, hogy a szankciók milyen hatással járnak, egyáltalán járnak-e hatással. Ez az első követelésünk tehát, tehát, hogy mérjük föl a szankciók hatását, vonjunk mérleget. Második ajánlásunk pedig az, hogy teremtsünk, alakítsunk ki egy olyan metodikát, egy felmérés alapján, hogy a szankciókat hogyan lehet politikai eszközként bevetni, mennyire kényesek, mikor kényesek, és milyen know-how tartozik ahhoz, hogy egy szankciót jól megfogalmazzunk, illetve hogy mely országokkal szemben érdemes lehetséges egyáltalán szankciókat megfogalmazni, és legyen egy konkrét kritériumrendszer, amely alapján hosszú távú szankciókat fogalmazunk meg, és amely alapján követhető, hogy ezeknek milyen hatása van, és hogy mikor oldhatók föl. Végül pedig élünk itt egy javaslattal, amely a szankcionálási politika elmélyítését célozza, hogy globális, sokak által követhető, transzparens politikáról legyen szó, amely kiegészül a civil társadalmat támogató intézkedésekkel. Tehát az emberi jogi szervezetek támogatásával például, amelyek a változásért küzdenek, hiszen a szankcióink célja is ugyanezen változás kikényszerítése. Következő ajánlásunk pedig az, hogy fogalmazzuk meg a konkrét okokat, amelyek alapján, például környezetvédelmi okok, merülhetnek itt föl, szankciók megfogalmazhatók. A tanács ezt támogatja egyébként, ha jól emlékszem, ezt az ajánlásunkat, és utolsó javaslatunk pedig arra vonatkozik, hogy teremtsünk, hozzunk létre egy független szakértői hálózatot. Mert meggyőződésünk, hogy miután megtudtuk, hogy mely szankcióknak egyes országok esetében van egyáltalán helye, és miután meg határoztuk a konkrét kritériumokat, amelyek alapján ilyenek ö, kibocsáthatók. Utána szakértői segítségre van szükség, szerintem az Európai Bizottságnak is szüksége van erre a szakértői támogatásra, ahhoz, mivel az ilyen irányú felkészültség a bizottságnak sajnos még meglehetősen ö, alapfokú és kevés pénz segíti ezt, hogy egy független szakértői hálózattól lehessen a politika folytatására vonatkozóan tanácsokat kérnünk. Ezek a legfontosabb ajánlásaink. Anó asszony kap most szót, aki a bizottságnál emberi jogi témákkal foglalkozik igazgatói beosztásban. Röviden igyekszem válaszolni a feltett kérdésekre, mivel írásban is leadtuk a véleményünket. Örülök, hogy ezeket az jelentéseket együtt tárgyalják most, mert ez is segíti a koherencia megteremtését a különböző intézkedések között, és a különböző tevékenységi szintek, intézkedési szintek között. Jó lenne, hogyha három jelentés a jövőben is együtt maradna. Ahogy mondtam, mi már írásban válaszoltunk önöknek, de azért eh, rámutatnék néhány fontosabb kérdésre, amelyek itt szóban is elhangoztak, és hát az erre adott válaszainkra. Mit tesz a bizottság az emberi jogok érvényesüléséért? Elnök asszony utalt erre, hogy itt talán kevés az erőfeszítés, nem tudom, hogy látta-e az FT, FCV-t, amely egy közös dokumentum, a rövidítése, amelyet a bizottság az áradék érvényesüléséről, az emberi jogi záradékról írt, és egyetértünk abban, hogy szükség van egy ilyen különleges záradékra, és valamennyi szerződésben benne kell, hogy maradjon ez a záradék, ez a felfüggesztési záradék, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kivételes, különleges körülmények felmerülése esetén bizonyos intézkedésekhez nyúljunk. Sürgősségi esetek lehetnek ezek, ideiglenes intézkedések. Itt Kotonúra utalnék például példaképpen. Tehát ezeket a záradékokat rendszerszerűen minden szerződésünkben alkalmazni kívánjuk, hogy ne legyen eltérés, divergencia a különböző partnerekkel folytatott partnerségi kapcsolatainkban. Kotonu miért példa? Azért, mert itt már rendszerszerűen alkalmazzuk az áradékot, és egy bizonyos eljárás alapján tárgyalunk valamennyi partnerországgal, ugyanazt a mintát követik ezek a tárgyalások, és mindegyik tárgyalásban ott van az emberi jogi kívánalom, ideértve a harmadik országokkal szembeni felszólításunkat, hogy a nemzetközi szerződéseket írják alá, amelyek emberi jogokról szólnak, illetve dolgozzanak ki nemzeti EU által is megtámogatott programokat, amelyek a nemzeti jogok érvényesülését segítik. Tehát rendszer szerűen kielveteljük ezt, és rendszer szerű választ kell adnia az érintett országoknak ezekre a kéréseinkre. Tehát számos más záradék mellett ez mindig ott szerepel a szerződésekben. A főtitkárság ö, kialakította a szövegezést, és ezt alkalmazzuk már a jelenben is. Ami a delegáció vezető kompetenciájával kapcsolatos kérdéseket illeti, ugye a bizottság abban az előnyös helyzetben van, hogy a tagállamokban rendes képviselete van, máshol delegációi. Ezek a delegáció vezetők konkrét mandátummal rendelkeznek, egyértelmű, hogy mi a feladatuk, többek között az is a feladatuk, hogy politikai beszámolókat írjanak, az emberi jogi helyzet ennek részét képezi, és rendszeres kapcsolatban álljanak a civil társadalom képviselőivel. Feladatuk továbbá az is, hogy évente egyszer januárban az emberi jogi helyzetről külön beszámolót írjanak, és az, itt egyes, az egyes részletekre is ki kell térniük. A cseh elnökség alatt kísérletet tettünk arra, hogy a párbeszédet az emberi jogi politikáról ö, rendszerszerűbbé tegyük, és a delegáció vezetőinket felkértük arra, hogy mielőtt harmadik országok képviselővel találkoznak, a projektek, lehetséges projektek egy listáját prezentálják azoknak, és közösen értékeljék azok megvalósíthatóságát, tapogassák ki, hogy az adott országoknak mi a fontos ezek közül, és a támogatást decentralizáltuk olyan értelemben, hogy bízunk a delegáció vezetőink ítélőképességében, Övék tehát a kiírások feladata, az emberi jogi projektek kiírásának feladata, hiszen ők jobban ismerik a helyi körülményeket, precízebben tudnak fogalmazni, és az is a feladatuk, hiszen ehhez is jobban értenek ott helyben, hogy felmérjék, hogy mennyire működnek ezek a támogatási projektek, illetve hogy mely helyi szervezetek érdemesek a támogatásra az ensz közösen. Az UNICEF-fel is együttműködünk, most is elhangzott az UNICEF neve. Azon vagyunk, hogy mindenhol, ahol ők is jelen vannak, együttműködjünk velük, mert annál hatékonyabb és koherensebb minden intézkedés, minél több szempontú. Egy fontos dologra is utál, utalt az elnök asszony a stratégiai dokumentumokra, az egyes országokkal kapcsolatos stratégiai dokumentumokra. Ezzel kapcsolatban nem tudok igazán részletesen válaszolni a kérdésekre, mert éppen tart az országjelentések vizsgálata. 30 országgal vagyunk emberi jogi párbeszédben, és hat trilógust is folytatunk, Iránnal éppen felfüggesztettük ezt. Szalana úr végzi ezt a munkát, konzultációban vagyunk más országokkal is. Um, on a 14 sous comité des... Fehér Oroszországgal talán és 14 albizottságban van szó a bizottság által kialakítandó együttműködési szerződésekről, illetve a helyi szintű párbeszédet is folytatjuk, például Vietnámmal, vagy Pakisztánnal, Indiával is. Három párbeszéd is folyik Örményországgal, Azerbajdzsánnal és On Grúziával. Ezek tehát folyamatban vannak, és a következő párbeszédek, vagy következő kapcsolatrendszerek a kapcsolatrendszereinket prioritásokkal látjuk el. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy egyes témákat, egyes partnerekkel, például a női jogokat, gyermekjogokat jobban ö, el tudjuk mélyíteni, mint más országokkal. és éppen ezért nem minden országgal kapcsolatban ugyanaz a prioritás lista, ezért nem tudom most részletesen elmondani önöknek, hogy melyik országgal melyek a prioritások. Ezeket jelenleg alakítjuk, illetve vizsgáljuk a szövegeket. A Bjolszki úr. A Valenciano jelentes, jelentés kapcsolatban két fontos dologra irányította rá a figyelmet. Az intézkedések hatékonyságára kell odafigyelni. És az emberi jogok prioritására. Számunkra is prioritás az emberi jogok érvényesülése, és Kínával és Burmával azonban egyértelmű, hogy nem lehet ugyanúgy tárgyalni. Ez egy politikai kérdés. Itt talán két dolgot mondhatunk el. Politikai szinten vannak egyeztetési eljárások, de erre vonatkozóan is vannak iránymutatásaink, hogy mely országokkal mely témákat szabad és kell felvetnünk, és ahol lehet, ott igyekszünk is folyamatosan előrelépni. Nem volt róluk szó, de tudjuk, hogy sok belső probléma van az egyeztetések során, például az oroszokkal, az ő belpolitikájukkal kapcsolatban, vannak fenntartásaink, de ezek nem statikus problémák, az emberi jogi problémák sohasem statikusak, hanem folyamatosan változnak. Kínával az utóbbi 30 év során óriási előrehaladást értünk el, és úgy kell alakítanunk a politikánkat, hogy annak eredménye legyen. Súlyos probléma lenne, hogyha elvágnánk a szálakat, és emiatt egy adott ország nem fejlődne tovább nem várható el a világ valamennyi országától, hogy ugyanolyan szinten tartsa figyelem, vagy legyen tekintetel az emberi jogokra, mint az Európai Unió. Az előrelépéseket azonban díjazni kell, és rendszerszerű megközelítésre van szükség. Kedves kollégák, azon önöknek bizonyára több tapasztalata van bizonyos területeken a tekintetben, hogy milyen eredményeket sikerült a párbeszéd révén elérni. Egyre több országgal lépünk emberi jogi párbeszédbe, ez örvendetes. Ezek között persze, és ezek között vannak olyan országok is, amelyeknek úgymond, bár rossz a lelkiismeretük, ez jó jel. Jelentős lépéseket tettünk a halálbüntetés betiltása ügyében, a női gyermekjogok kapcsán is. Nagyon nehéz azonban általánosságban értékelni ezeket az eredményeket az emberi jogi párbeszédben valóban önök által is eh, kimutatott probléma, hogy az értékeléssel még baj van, nem tudjuk ezeket egységes nevezőre hozni. Melyek a fő problémák, amelyek eh, önöket is foglalkoztatják? Flótrasszony ugye a szankciókról még nem beszélt, illetve csak röviden. A szankciók tekintetében sok kritika fogalmazódhat meg, mert nem eléggé koherensek valóban. Az egyeztetés eljárás sem elég egységes. Ami a szakértői hálózatot illeti, nem tudom, hogy tudja elnök asszony, hogy ezt a gondolatot mi megfontoltuk, és komisszió, a bizottság szintjén szeretnénk létrehozni egy ilyet. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy nem sokára esettanulmányok szülessenek arra vonatkozóan, hogy a szankciók hatása hogy mérhető, illetve az átfogó és széleskörű szankciók és a hosszú távú szankciók hatása milyen? Ez egy nagyon specifikus probléma. Ez megint csak az egyes országokban teljesen különböző eredményekhez vezet. Milyen kihívások állnak előttünk? Például a koherencia az intézmények között, ez világos. De van már párbeszéd, és ez már önmagában ugye ebbe az irányba mutat, hogy ez megvalósul. A parlamenttel ugye itt a példája folyamatos párbeszédben vagyunk, és olyan intézkedésekre van szükség, amely a tagállamok között összehangolt, a bizottság és a tagállamok között is összehangolt, ideértve a tanács bevonását is, és a belső és a külső koherencia kihívását külön érdemes kezelni, úgy látjuk ugyanis alaphelyzetben az emberi jogi párbeszéd mindig egy bipoláris párbeszéd, és ebben ebbe az is belefér, hogy magunkkal szemben is kritikát gyakorlunk. Az EU ne csak elveket prédikáljon, ez elhangzott már sokszor, hanem legyen hajlandó az országok, az külső partnerek felé azt is kommunikálni, hogy ez az ő érdekük is, hogyha konvergálnak emberi jogi szempontból hozzánk. Az emberi jogok ugyanis univerzálisak, tehát mi is csak törekszünk azok megvalósítására. Közös cél lebeg a szemünk előtt, ide tartoznak a gazdasági, szociális célok is. Az emberi jogokról való párbeszéd, egyáltalán a beszéd a 20. század vívmánya, maga a koncepció is csak 20. századi, még most is kialakulóban van, ennek a nyelvezete. Jó példával kell elő, előjárnunk, hogy modellek legyünk, ugye a, a kínzás, a börtönökben való helyzet, az illegális bebörtönzések sajnos a mi szemünkre vethető emberi jogsértések, a parlamentnek, az igazságszolgáltatásnak, a biztonságpolitikának ugyanazon nevezőre kell építenie. Kérdés továbbá az is, hogy most multilaterális vagy bilaterális legyen ez a párbeszéd. Tudjuk, hogy, és erről az egyik kolléga úr itt szólt, hogy Dél-Amerikával havonta egyszer New Yorkban és Genfben már ö, alakulóban van egy rendszerszerű párbeszéd, hogy összegezem, amit mondani akarok. Nos, még vannak olyan területek, ahol nem értünk egyet. Bilaterális módon arról lehet leginkább gondoskodni, hogy egyes országok társuljanak bizonyos egyezményekhez, és multilaterálisan pedig az általános problémákról lehet beszélni, mint a halálbüntetés, a szexuális diszkrimináció, a nők elleni erőszak, illetve a, bizt, a 13-25-ös biztonsági tanácsi határozat megvalósítása. Itt azonban alkalmazkodnunk kell a különböző népek mentalitásához, az idő terveket is ehhez kell hozzáigazítani, az intézményi struktúrák is mások, sőt, még New Yorkban és Genfben is mások az intézményi struktúrák, de ezzel együtt vannak már eredmények. A prioritások megfogalmazása nagyon fontos, mert nem lehet egyszerre mindent napirendre tűzni és elérni, tehát a mainstreaming elvét próbáljuk alkalmazni, amennyire csak lehet. Az emberi jogok kérdését valamennyi politikai területbe integráljuk. Ugyanakkor vannak tematikus iránymutatásaink a halálbüntetéssel, a női jogokkal, a gyerekek jogaival kapcsolatban, és arra törekszünk, hogy ezek megjelenjenek a bilaterális stratégiáinkban is, tehát hogy egymáshoz kapcsolódjanak. További kihívás még a civil szervezetekre való kapcsolattartás megszervezése. Ezek a szervezetek rendszeresen részt vesznek a párbeszédekben, független attól, hogy az most trojka típusú, vagy a bizottsággal folytat a bilaterális párbeszéd, és ezek többé-kevésbé sikeresek, megpróbálunk helyi szinten is párbeszédet kialakítani, de egyes országok, mint például Afganisztán, ez lehetetlen. De azon vagyunk, hogy ez létrejöjjön, létrejöjjön továbbá. Vannak olyan eszközök is a kezünkben, amelyek, mint például a demokrácia és az emberi jogi területen, hatnak, hogy ami eszközök közvetlenül célozzák meg a civil társadalmat. Az emberi jogi területen azonban azt látjuk, hogy maguk a civil szervezetek is sok nehézséggel küzdködnek ezekben az országokban, nagyon sok korlátozással küzdködnek, és a gazdasági válság is hat rájuk. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi történik ezekkel a szervezetekkel az európai intézmények, ideértve a parlamentet is, folyamatos párbeszédben kell, hogy maradjanak ezekkel a szervezetekkel, és támogatólag kell, hogy fellépjenek velük szemben. Nem szabad, hogy csak a nagy civil szervezetekkel álljunk kapcsolatban. A helyi szervezetek sokkal többet tudnak hatásban kifejteni, például Kongót említhetném, ne felejtsük el a kicsiket. Nagyon köszönöm még egyszer az eddigi támogatásukat, és továbbra is nyitottak vagyunk a párbeszéddel kapcsolatos javaslataikra. Köszönöm szépen, Árnó asszony. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket, és ezt a nagyon is kristálytiszta értékelést. Kjunka asszony, Szolana úr képviselője emberjogi kérdésekben. Köszönöm, elnök asszony, de azt hiszem, hogy megfelelőbb lenne, ha először az elnökség kapna szót. Ahogyan akarja, hát ulászony. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a bizottsági kollégának is ezt a kitűnő áttekintést a fő fejleményekről és az Európai Parlament jelentéséről. Valóban mi ezen jelentéseket rendkívül fontosnak ítéljük, és a parlament, valamint a tanács a legtöbb ajánlást megfogadta. Szeretnék rámutatni bizonyos kulcs fontosságú kérdésekre, talán két jelentéssel összefüggésben, ugyanis a bizottság egy eléggé kimerítő áttekintést adott már az emberi jogi záradékokról szóló jelentésről, ami az Európai bizottság hatáskörébe tartozik tekintettel arra, hogy a tárgyalások folytatásáért és a megállapodás átültetéért a bizottság illetékes. Még egyszer említeném, hogy a az Európai Tanács az emberi jogi szakpolitikának ezen mhm. három aspektusának nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és a tanács osztja a parlamenttel együtt azt a megközelítést, hogy a következetességet és az átláthatóságot növelni kell az emberi jogi politikában, ez pedig a jelenlegi elnökség prioritásai közé tartozik, a jobb koherencia kialakítása az emberi jogi szakpolitika keretében. Ugyanez vonatkozik arra, hogy nagyobb hangsúlyt kell adni a demokrácia kérdésének. Ez ugyanis az emberi jogi helyzettel összefüggésben a politikán középpontjában fog állni. Már legalábbis, ami a KOHOM munkacsoport munkáját illeti. Ami a szankciókkal kapcsolatos jelentést illeti, elnök asszony, néhány megjegyzésem volna. A fő elvek a korlátozó intézkedések és a szankciók összefüggésében egyértelműen említik a jogrend és az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességét, illetve azt, hogy az Európai Uniónak a nemzetközi joggal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásait tisztelnie kell. Az Európai Unió szakpolitikája ezeknek nagy hangsúlyt ad. Ez a dimenzió, ezt figyelembe vesszük. Érdemes ismét hangsúlyozni, hogy a szankciókat nem csak emberi jogi megfontolásokból alkalmazzuk, hanem egyéb megfontolásokból és egyéb célok elérése véget is, mint például a békefenntartás, a nemzetközi biztonság, az EU alapvető érdekei, az Európai Unió biztonságának megerősítése szintén a felsorolható okok közé tartozik. De vannak egyéb célzott szankciók is, amelyeket konkrét célokból vetünk be. Tehát a korlátozó intézkedések szorosan összefüggnek az emberi jogokkal. A munkacsoport folytatja a francia elnökség által elkezdett gyakorlatot, nevezetesen azt, hogy a többi tanácsi munkacsoport felé egy javaslatot fogalmazunk meg arról, hogy értékelni kell egy konkrét országban az emberi jogi helyzetet. A francia elnökség alatt ezt Üzbegisztán esetében tettük meg, és a továbbiakban értékelni fogjuk az emberi jogi aspektusokat a konkrét korlátozó intézkedésekkel összefüggésben Fehér Oroszország, valamint Burma esetére vonatkoztatva. Figyelembe vesszük a civil társadalom szerepét is az érintett országokban, de egyéb érintett feleket is. Tehát nem csak kizárólag a külügyminisztériumok értékelését tartjuk szem előtt. Szintén hallhattuk a civil társadalom szerepét a helyszínen, a konkrét országokban. A jelenlegi elnökség mindennek nagy jelentőséget tulajdonít, de ez olyas valami, amikorábban is jelen volt már az emberi jogi párbeszédek során. A civil társadalom aspektusa, illetve a civil társadalommal képítendő partnerség mindig is jelen volt. Hangsúlyoznánk, hogy a szankciók nem mindig emberi jogi megfontolásból kerülnek alkalmazásra. Azt is érdemes kijelenteni, hogy a kohom szerepe, valamint az emberi jogi aspektusok szerepe egy összetettebb képnek mindössze egy részét képezi. Az emberi jogi szakértők Szeretnénk ezt előmozdítani és hangsúlyozni, erősíteni, de ez egy komplex kapcsolatrendszernek mindössze egy része. Ami a szankciókat illeti, azt hiszem érdemes megjegyezni, hogy a tanács nagyra értékeli a parlament támogatását, hogy célirányos szankciók alkalmazására kerüljön sor, neve azért, mert humanitárius helyzeteket is szem előtt kell tartanunk, illetve azt, hogy a helyi lakosságra ezek milyen hatással vannak egy adott országban is, a környező országokban egyaránt. Ugyanígy örvendünk annak a ténynek is, hogy az Európai Parlament késznek mutatkozott arra, hogy ezt a kérdéskört egyéb parlamenti delegációk munkájába is beépíti, így ugyanis sikerre vihetjük ezeket a törekvéseket. Az Európai Unió mindig is hangsúlyozta, hogy fontos kifejteni a világban a különböző partnerek számára, hogy milyen indokok húzódnak meg a különböző politikák mögött, mint ebben az esetben az emberi jogi politika mögött. És szintén érdemes néhány szó erejéig szólni az emberi jogi párbeszédről is. Az elnökség komoly kötelezettséget vállalt az ilyen párbeszédek iránt, amelyeket ugye a kohom irányít, trojka formátumban zajlanak ezek. Ide tartoznak a strukturális, a strukturált hosszú távú párbeszédek is, amelyeket az Európai Unió Kínával és Oroszországgal már jó ideje folytat, de egyéb fontos párbeszédek is ide tartoznak a különböző közép-ázsiai országokkal, és a cseh elnökség a dél-kaukázusi országokkal is ilyen párbeszédbe kíván bonyolodni. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Néha az ilyen jelentős párbeszédek, mint amilyeneket Kínával vagy Oroszországgal folytatunk, nagyon nagy figyelmet kapnak a civil társadalom részéről és a politikusok, valamint az Európai Parlament részéről. De vannak kevésbé vonzó párbeszédek is, amelyek nem kapnak akkora figyelmet, de nagyobb siker érhető el ezen párbeszédekkel. Ugyanis vannak partnerek, akik komolyabban elkötelezik magukat annak érdekében, hogy sikeres legyen az Európai Unióval folytatott párbeszéd. A kohom nagy jelentőséget tulajdonít az ilyen párbeszédek rendszeres értékelésének. Az értékelés nem mindig zajlik egyforma módon, de mindig nyomatékosítjuk azt, hogy megfelelő módon kell folytatni a párbeszédet, hogy a folyamatosság biztosított legyen, hogy rámutathassunk a különböző lényeges elemekre, amelyek a párbeszéd időtartama során fontosak, és a nyomonkövetés is lényeges. Az Európai Bizottság kidolgoz egy olyan táblázatot, amelyben felsorolja azon témákat, amelyeknek figyelmet kíván szentelni, és a párbeszédek során illetve a különböző missziók során ezeket szem előtt tartjuk. Véleményem szerint ez nagyon fontos, ezáltal ugyanis hasznossá válhat a párbeszéd, és eredményesebb is lehet. Veronique Arnaud rámutatott arra, hogy a civil társadalom mennyire jelentős, szerintünk kulcsfontosságú, és arra törekszünk, hogy egy adott országban a civil társadalommal párbeszédet folytassunk, de ahogyan a bizottság már megjegyezte, ezt a másik fél nem mindig fogadja el. Ugyanakkor mi akkor is szeretnénk ezt megvalósítani. Szerintünk ez központi fontosságú lehet, hiszen a párbeszéd fontos, hogy két irányú legyen nem kizárólag az intézmények, a hatóságok közt eh, kell lefolytatni a párbeszédet, hanem a civil társadalmat is be kell vonni, az Európai Unió és a fogadó ország, az érintett ország civil társadalma között. Köszönöm. Én is köszönöm, mondja az elnök. Szerencsések vagyunk, mert a KOHOM eljövendő elnöke is itt van, és meg is adnám neki a szót, hiszen ő lesz az, aki végeredményben gondoskodik majd a folytonosságról, arról, hogy az Európai Parlament számára biztosítsák a már elkezdett gyakorlatok folyamatosságát, az intézmény közi kapcsolatokat, így hatékonyabban elő lehet mozdítani majd az emberi jogok területén. Megadom a szót, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget. A soron következő elnökség nevében elmondhatom, hogy örömmel nézek az önökkel folytatandó együttműködés elébe a jövő év során. Rámutatott ön is arra, hogy a párbeszédet folytatni kell, erre megvan a kilátás. Az elnökség a tanács nevében szólt már, én pedig számítok arra, hogy az emberi jogi kérdésekben folyamatos lesz majd a párbeszéd. Köszönöm szépen. Kiuka asszony hozzá szeretne tenni ehhez még valamit? Köszönöm elnök azt, hogy néhány kiegészítést tennék mindössze ahhoz, amit a tanács és a bizottság már kifejtett. Ami az emberi jogi záradékokat illeti, úgy gondolom, hogy a lényeg már elhangzott. Az emberi jogi záradékok kulcsfontosságú alapvető záradékok vannak, egyéb nem alapvető záradékok is. Nem szeretnék a koreper ben folytatott párbeszéd elébe menni. A bizottsági kollégám már jelezte, hogy hogyan alakul ez a párbeszéd. Ami a Valenciano jelentést illeti, először is Obiols úr pozitív értékelésével én is egyetértek. Úgy vélem, hogy nagyon sok mindent elértünk már ezen jelentésből kiindulva és a későbbi viták alapján azon ajánlásokból kiindulva, amelyeket ez a jelentés megfogalmazott. Ide tartoznak a különböző tájékoztatások, amelyeket a bizottság és a tanács titkársága szerveztek, a különböző képviselőkkel. Szeretném, hogy a jövőben több képviselő is érdeklődést mutasson az ilyen bizalmas jellegű tájékoztatások iránt, valamint a nyilvános meghallgatások iránt is, amikor meghívnak bennünket, hogy tájékoztassunk egy adott párbeszéd előtt vagy után a helyzetről, a dolgok állásáról. Az embernek gyakran az a benyomása, hogy csak kevés képviselő érdeklődik igazán ezen párbeszédek iránt, holott nagyon jó lenne, ha több képviselő is jelen lenne ilyenkor a teremben. Azt hiszem tehát, hogy ami ezt az aspektust illeti, ezen még van mit javítani. Obioz úr szintén utalt arra, hogy a jelentés különböző pontjain az intézményközi hűség vagy a híd építés mennyire szükséges lehet. Nem akarok belebonyolódni abba, hogy amit Montesquieu-ről szoktam elmondani, az elnök asszony ismeri ezt a fejtegetésemet, de amikor elfogadták ezt a jelentést, már akkor is említést tettek a tanács titkárságán belül az emberi jogi kérdésekért illetékes részlegben a személyzeti szám növelése érdekében. Fontos a kapacitásépítés. Köszönöm, hogy ezt ismét hangsúlyozták. Visszatérve a párbeszédekre, a bizottsági kollégám felhívta a figyelmemet arra, hogy a figyelemfelkeltés is lényeges. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igen, a párbeszéd létezik, vannak speciális emberjogi iránymutatások, amelyek alapján lefolytatjuk ezen párbeszédeket, és vannak egyéb iránymutatások is, amelyek gyakran szerepelnek a különböző konzultációk és harmadik országokkal folytatott párbeszédek napirendjén. Érdemes megjegyezni, hogy a két legutóbbi elnökség során a az iránymutatások felülvizsgálata mellett eh, tettük le voksunkat, ismét megvizsgáltuk eh, az euromediterrán iránymutatásokat eh, abból a célból, hogy ezeket egy könyv formátumában kiadjuk a márciusi tanácskozás előtt. Éppen ezért vizsgáltuk felül tehát az összes iránymutatást, ezek mind frissek, ezeket kiigazítottuk az elmúlt hónapok során. Ami pedig a szankciókat illeti, egyetértek elnök asszony, a jelentés elfogadása a közelmúltban történt, tehát nehéz értékelni azt, hogy az azóta eltelt néhány hónapban mit sikerült megvalósítani. Annyit mondanék mindössze, hogy nem igazán szeretnék egy olyan megközelítést támogatni, amely által túlzottan automatikussá válik a rendszer, hiszen hogyha a politika és a politikai döntéshozatal szerepét leszorítjuk egy minimumra, tehát hogy a tanács döntéseket hoz, azt hiszem, hogy a politikai megfontolások egy fontosabb szerepet kell, hogy kapjanak, és azt hiszem ennyi lenne részemről. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a jelentésem foglalkozik ezen aspektusokkal valóban. A képviselőket kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni. Anyoletto úr, Obiols úr, Kívánnak-e reagálni a bizottság által elmondottakra, Ányuletto úr? Röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért az erőfeszítésért, amelyet tett. Lehet, hogy érdemes lenne a dokumentum részleteit is tanulmányozni, amikor is konkrét egyéni helyzetekről szólnak. A tanács nyilatkozatára igazából nem tudom, hogy hogyan reagáljak. Együtt kell működnünk az emberi jogok és a demokrácia területén, fontos az együttműködés, de igazából nem kell eljönni a parlamentbe ahhoz, hogy ezt valaki megállapítsa. Ezt gyakorlatilag az iskolások is tudják. A kérdés, a lényeg az az, hogy mindezt hogyan valósítjuk meg. A kérdés az, hogy az intézményi struktúra milyen. A bizottság ugyanis nem tud egy konkrét szakaszon túllépni, ha csak a tanács nem hozza meg az erre vonatkozó döntést. A tanács a végrehajtó hatalom ebben a tekintetben. Márpedig még a tanács még az első kérdésre sem reagált, a 96-os cikk alkalmazására, arra, hogy kétoldalú módon fel lehet függeszteni a megállapodásokat. A tanács hogyan vélekedik erről? és mit gondol a különböző albizottságok bevonásáról. Erre semmiféle választ nem kaptunk. A bizottság megemlített számos problémát, amelyről valóban hasznos vitát lehet folytatni. De hogyha ez a dolgok állása, igazából ehhez nem tudok mit hozzátenni. Egy utolsó jelentésem volna. Az emberi jogi éves jelentés, amelyet a tanács eljuttatott hozzánk, ez nem egyszerűen eseti alapon közelíti meg a helyzetet hat hónap alatt az elnökség úgy döntött, hogy három országról készít jelentést. Rendben, itt bizonyos politikai kritériumok is érvényesülnek, de a mi problémánk ettől eltérő. Van egy általános ö, rendszer, egy általános struktúra. kérdés azonban, hogy ezzel a rendszerrel előreléphetünk-e? A záradékokat kötelező érvényűvé tehetjük-e, és ezeket alkalmazhatjuk-e, ha abból indulunk ki, hogy semmi sem automatikus, és számítunk a haladásra. Igazából mindenre a tanács nem adott semmilyen választ. A 96-os cikk alapján most nem, és valószínűleg az elkövetkező hónapokban sem lehet változás. Tehát ha hozzá tehetek ehhez valamit, akkor azt kell mondjam, hogy a tanács válasza egyáltalán nem elégített ki. Bizonyos konkrét kérdésekre azt hiszem, hogy írásban kell választ kapnunk, de ha ezt tesszük, akkor, és hogyha ezt várjuk el, akkor sokkal nehezebb kell tenni, akkor bizony konkrét választ kell, hogy adjanak. Anyoletto úr, ezt tettük pontosan, azt kértük a bizottságtól és a tanácstól, hogy írásban adjanak választ. Én pedig arra számítottam, hogy a tanács hozzászólása pontosabb információval is szolgál majd arról, hogy mi a helyzet az ajánlásokkal. Obiolsz úr, hozzá kívánok tenni ehhez valamit? Nem? Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot, hiszen úgy tűnik, hogy nincs egyéb hozzászóló. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött, a tanács soros elnökségének is, Kjunkászonynak köszönöm a jelenlétét,